Dear, colleagues, I would like to start the meeting. Kedves kollégák, szeretném elkezdeni az ülést, és az első napirendi pontunk az maga napirend elfogadása. Nem kaptunk semmilyen fajta kérelmet arra, hogy módosítsuk a napirendünket, ezért ezt elfogadnak tekinthetjük. Ezen kívül szeretném őket arról tájékoztatni, hogy ahogy az lenni szokott, most is interneten is követhető az ülésünk. Ezzel rá is térek a hármas napirendi pontra, amely a, a következő ülések jegyzőkönyvek elfogadása, ugyan 20-24, február 19. Közreadtuk ezeket a jegyzőkönyveket, hogyha senki nem kifogásolja ezeket az ülés végéig, akkor a mai ülés végén ezeket elfogadhatnak tekintjük. Kicsit hosszabbak lesznek az elhő közleményeim, a legutóbbi koordinátori ülés után nem igazán volt időm arra, hogy bejelentsem a koordinátori döntéseket. Nagyon rövid leszek, először is eh, információt adnék azzal kapcsolatban, hogy mit tettünk az írásos eljárásban, vagyis a eh, vélemények, jelentések eh, elosztása, George Stavakakis, 2001-es kacsivetés, Rosta Esteras Feragut a belföldi utasok számára a piac megnyitás, a úr ugyancsak közlekedés, egységes vasúti terület, Maria Sanchez Schmidt, Európai Unió vasúti hálózata, vannak nem jogalkotási vélemények, Karin Kernbach saját közös jelentéssel, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy a, kedvező legyen a vállalkozások számára a, helyzet, illetve hogyan tudnak munkáikat teremteni. Volt egy vélemény sem, mint a szociálisták kaptuk, meg erről nem tudunk még sokat. Ezen kívül közeledik a ciklusunk vége, és ezért döntenünk kell majd a saját kezdeményes jelentések elosztásáról is illetve arról, hogy mikor elérhetőek ezek, milyen időpontban. A korábbi koordinátorülésünkön februárban arról döntöttünk, hogy mostantól kezdve a jogalkotás ciklus végéig a hat frakció közül mindegyik kaphat egy jogalkotási jelentés tervezetet, és abban is megállapodtunk, hogy engedélyt fogunk kérni négy jelentésre, azon javaslatok alapján, amelyeket majd az LPP, e a szocialisták, a zöldek és az ecf fognak benyújtani, és utána, követve az írásos eljárást, abban állapodtunk meg a koordinátorokkal, hogy a saját kezdves jelentések első blokját az LPP e fogja elvégezni a Smart Specializationről, a szocialisták a tagállamok felkészültségéről, arról, hogy mennyire felkészültek az új kohéziós programok végrehajtására, az ECR, a regionális és kohéziós politikák kapcsán fog írni jelentést. Ezen kívül érkezett egy negyedik jelentés engedélyezésére is egy kérelem a zöldekről, ezt már megényeltük formálisan, áprilisában, remélhetőleg majd el fogjuk fogadni egy új jelentését, amiről majd, majd beszélünk, és abban is megalapodtunk, hogy az ADA és a GUA javaslatot fognak tenni a saját kezdeményezés jelentésekkel kapcsolatban, Aztán, hogy megkaptuk az ALDE kifogásait is, még nem támogatták ezt az egyezményt, és én és ők majd az első blogban szeretnék látni a javaslatot. Tehát erről a februári ülésünkön. Szeretnék továbbra is majd beszámolni a koordinátor ülésről, de ezt majd a mai koordinátor ülés után fogom megtudni. Tehát e, ennyit szerettem volna most elmondani, szerintem ezt a szabadság jóvá is hagyhatja a koordinátor ülésre kapcsolatban, és rá is térhetünk a négyes napi pontra, amely e, Jens Geyer jelentése, nem tudom, hogy itt van-e már, vagy Konstance itt van-e, de ma lesz egy prezentáció a regionális stratégiákról az Európai Unió ipari területén, és Tötling Schönhofer asszony van itt Bécsből, aki közleadja majd ezt a tanulmányt és ennek kapcsán beszélhetünk majd az ipari területek regionális stratégiáiról. Tötling uh, asszony, Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen. Először is elnézést kell kérnem valami miatt, mert uh, hátra ülök önöknek, ami egy kicsit kellemetlen. Tehát előadok olyas valakinek, akik a hátam mögött ülnek, és a hátamat látják, hát sajnálom. De hát minden esetre most már itt maradok ezen a helyen, ahol helyet foglaltam. De hogyha kimehetek az elnöki pulpitusra, akkor kimegyek szívesen. Yeah, Miguel wants me to underline that it's a Miguel azért szeretné hangsúlyozni, vagy megkért, hogy hangsúlyozzam, hogy ez azért egy különleges eljárás Tötling asszony esetében. I have the pleasure of presenting you a, a briefing note that deals with regional... Köszönöm szépen. Tehát a regionális stratégiákról fogunk beszélni az ipari ágazatban. Itt az ipar minden egyes szektorára szeretnék kitérni. Úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes ez az áttekintés. Amikor én fiatal voltam, és egyetemre jártam, akkor a regionális politikák nem nagyon kapcsolódtak össze az ipari politikákkal, de hát mindaz, ami akkor történt, amikor én egyetemre jártam, már alaposan elavult. Igazából úgy gondolom, hogy ezt a dokumentumot önök már ismerik, de azért nézzük meg, hogy mivel is foglalkozik ez a dokumentum. Először is a strukturális átalakítások kihívásairól fogunk majd beszélni. Erről szól ez a dokumentum, tehát hogy az új és a régi iparosodott régiók hogyan tudnak működni a jövőben. Ezen kívül meg kell néznünk, hogy a kohéziós politikák milyen kapcsolatban állnak ezekkel. És ezt megpróbálom majd illusztrálni négy szerintem rendkívül érdekes példával. Manchester, Essen, Lille és Bilbao városáról fogok beszélni, Mind a négy városban nagyon komoly restrukturáció valósult meg, és szerencsére ezek a városok nehéz helyzeten kellett, hogy keresztül menjenek, és komoly problémákkal kellett, hogy szembenézzenek, de meg tudtak birkózni a kihívásokkal a strukturális alapok segítségével és utána pedig következtetéseket fogok majd levonni a kohéziós politikák tekintetében, és néhány kritikai megjegyzést is el fogok majd mondani a kohéziós politikák tekintetében, mert a Smart Specializationre koncentrálnak ezek a kohéziós politikák, és más területeket sokszor elfelejtenek, úgyhogy néhány kritikát is megfogalmazok majd. Nézzük az első pontot, mielőtt a régen iparosodott területekről beszélnénk, Jaj, elfelejtették előreléptetni a szlájdokat, ezt már elmondtam. Akkor most nézzük a kihívásokat, és azt, hogy az ipar mennyire jelentős Európában. Az ipar ugyan uh, veszített jelentőségéből a gazdasági válság miatt, tehát az ipar mindenképpen lelassult az elmúlt időben, de azért rendkívül fontos. A strukturális változásnak és az egész gazdaságnak azért régebben is motorja volt, és most is nagyon fontos motorja az ipar. A GDP 16%-át képviseli, és nagyon fontos, a munkahelyteremtés szempontjából 100 megteremtett munkahely az ipari az ipari szférában, a gazdaság más ágazataiban 60-tól 200 munkahelyet képvisel. Az export 80%-át képviseli az ipar, a kutatásfejlesztésnek szintén 80%-át. Ezen kívül ez a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésnek is fontos része, és az elmúlt 10-15 évben azért az ipari ágazat nagyon komoly átalakuláson ment keresztül. A termelékenység nőtt, az innováció nőtt, és nagyon sok esetben a szolgáltatások leváltak magáról, a gyártásról, az előállításról, és ezeket kiszervezték. Tehát azt hiszem, hogy az ipart most már nem nagyon lehet azonosítani büdösen füstölgő kéményekkel, mert az ipar most már egészen más módon működik, nagyon sok értékváltozás történt, nagyon sok megközelítésváltozás történt, tehát manapság már az árucikkeket azért nem úgy állítják elő, mint régebben. Három millió munkahely veszett el, ez kb. 10% a válság következtében az ipari szférában, vagy az ipari ágazatban. Ezért, amikor gazdaságfejlesztésről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy az ipar érdekeit és helyzetét is figyelembe vegyük. Ebben a tekintetben az ipari politikában rendkívül fontos kezdeményezések indultak el, és a kohéziós politikákat, valamint a keretprogramot is megfelelőképpen fel lehet ebben használni. A bizottság elkészített egy közleményt az erősebb európai ipar a munkahelyteremtés érdekében, és ez a közlemény tulajdonképpen egy harmadik ipari forradalomról beszél, ami már a megújuló energiaforrásokról is szól, ezen kívül szól az épületek átalakításáról, a termelési módok átalakításáról. És miután mindent mindezt elmondtam, azt is el kell mondanom, hogy tulajdonképpen eléggé homályos azért, hogy mit nevezünk iparnak, tehát hogy mi az, hogy az ipar. Gondolom, amikor iparról beszélünk, mi önök közül is sokan még a füstölgő gyárkéményekre gondolnak, de hogyha az ipari politikáról beszélünk, akkor sokkal szélesebb körben kell gondolkodnunk, mint a füstölgő gyárkémények. Az Eurostat azt mondja, hogy ez az előállítási ágazat, vannak olyan definíciók, amelyek szolgáltatásokat, pénzügyi szolgáltatásokat is az ipar alá sorolnak be, más definíciók nem, úgyhogy az ipar, mint olyan, nehezen definiálható. Ezért egy kicsit homályos a kép, annyit mondjuk kimondhatunk, hogy az ipar az olyas valami, ami gyárt valamit. I hope this chart is not too confusing. I want to start in the... Remélem, hogy ez a slide áttekinthető, és nem fog senkit megtéveszteni. Nézzük először a jobb alsó sarkot. Tehát itt arról beszélünk, hogy mi tulajdonképpen az iparpolitika, és hogy ez hogyan kapcsolódik az Európai Unió létrejöttéhez. Az 50-es években ugye a szén és acélipar volt a legfontosabb, és e körül kezdett el kialakulni az Európai Unió, és az volt az alapvető célkitűzés, hogy ezeket a leszállóákban lévő iparágakat meg lehessen menteni. Ezeket nehéz volt ugye megmenteni tagállami szinten, éppen ezért úgy gondolták, hogy európai szintű megoldásokat kell keresni. De utána az iparpolitikán túl az Európai Unió egy kicsit már horizontálisabbá vált, megpróbálta a kutatásfejl, a kutatást, fejlesztést is közösen támogatni, illetve megfelelő kereteket teremteni a, a kormányzáshoz, a közbeszerzésekhez, az állami tulajdonláshoz és hasonló témákhoz. Úgyhogy az iparpolitika igazából szélesebb megközelítésből nézve tulajdonképpen más ágazati politikákat és, és politikákat is magába foglal. Nem ez az egyetlen olyan politika, amely kapcsolatban az iparral, hiszen itt vannak a környezeti politikák, az iparfejlesztési politikák, a földfelhasználási politikák, amelyek mind kapcsolatban állnak az iparral, aztán itt van az energia, az infrastruktúra, amely szintén olyan politikai terület, ami talán közvetlenül nem, de közvetetten mégiscsak csatlakozik az iparhoz. Az iparpolitika, hogyha megnézzük, hogy mit nevezünk iparpolitikának, akkor egy olyan politikára kell gondolnunk, amely nem teritoriális jellegű politika, mégis bizonyos földrajzi területekre leosztható. Hogyha megnézzük a régebbi iparpolitikákat, akkor látjuk, hogy ezek mindenképpen specifikus területeken valósulnak meg. Amikor régen a szén vagy az acélágazatban, a textilágazatban elindultak a támogatások, az összefogások, akkor ezeknél a régebbi politikáknál látható volt, hogy melyek azok a területek, amelyek megszenvedték azt, hogy ezekről a területekről más területekre rendeződött át a termelés. Ezeknek a területeknek mindig nagyon komoly problémákkal kellett megküzdeni, különösen a 70-es években. Nagyon sok tanulmányt készítettek el ebben az időben, hogy látható legyen, hogy a függőségi helyzet hogyan alakul, és hogy az újrafellendülés milyen komoly nehézségekbe ütközött. Nyilván egyértelmű, hogy miről beszélek, észak-kelet, Angliáról, a Rúrvidékről, Baszkföldről, Észak-Franciaországról, stb. stb. És voltak olyan területek is, amelyek most az újabb tagállamok területén találhatóak, és itt is megjelentek ugyanezek az ipari nehézségek, mert nem volt feltétlenül megfelelő a gazdasági kormányzás, mielőtt még nyitottak volna ezek az országok, és az Európai Unióhoz csatlakoztak volna. Tehát az Európai Uniónak régi és új kihívásokkal is meg kell birkóznia. Sokszor az új problémák egyszerűen eltörölték a régebbi politikákat. Itt volt például a keleti bővítés, az RTDI, vagy pedig a kohéziós politika a Lisszaboni szerződés értelmében, illetve a gazdasági válság. Annak érdekében, hogy ne csak absztrakt módon elméletileg beszéljek a témáról, szeretnék négy konkrét példát is elmondani. Igazából négy városról van szó, négy városi régióról, mert hát ugye az ipari területek általában városi területek, és azt szeretném elmondani, hogy az átállás hogyan is miért volt sikeres ebben a négy országban. Az, az első példám Essen lesz, a Rúrvidékről, aztán Franciaországból Lille következik, ez ugye a belga francia határon található, ahol a szénbányászat, illetve a textilipar volt jellemző, aztán Manchester következik, textilipar, illetve Bilbao, ahol a hajóipar, illetve a bányászat volt jelentős. És ezen a négy városon keresztül szeretném bemutatni, hogy milyen ipari átállás lehetséges és szükséges bizonyos esetekben. Európa történelme rendkívül érdekes, és bővelkedik ilyen ipari példákban, de mivel csak 20 percet kaptam, nem hinném, hogy mind a négy város egyébként nagyon érdekes történetét lesz majd időm elmondani a területi fejlesztés és az iparfejlesztés tekintetében. Először is nézzük meg, hogy a négy város esetében mi az, ami közös. Itt tulajdonképpen elég reprezentatív példákat emeltem ki, és a problémák sok szempontból hasonlóak. Először is hosszú távú fejlesztési célkitűzésekre volt szükség, hogy megszüntessék azt a régi és rendkívül szennyező és szennyezett infrastruktúrát, amely már egyszerűen nem működött. Tehát, hogy mit lehet tenni ezekkel a régi ipari létesítményekkel. Aztán itt voltak azok a lakóházak, amelyek általában rossz minőségű lakóházak, amelyek konkrétan az ipari területek mellett voltak, és mivel megszűnt az ipari tevékenység, már nem lakott senki ezekben az épületekben a közterületeket is, meg kellett szépíteni, meg kellett újítani, aztán a környezetet és a folyókat meg kellett tisztítani. Hát emlékszem arra, hogy amikor először voltam a Rúrvidéken, akkor láttam még olyan nyitott szennyvízcsatornákat, amelyek továbbra is szennyvizet vezettek be a folyókba. Tehát ezek azok a közös központi problémák, amelyekkel minden egy városnak szembe kellett néznie quite impressively managed to change from old derelict areas into Ezeknek a régi ipari területeknek sikerült átalakítaniuk egy végül is többé-kevésbé jól fejlődő területté. És akkor most kukkantsunk be egy kicsit a függöny mögé, hogy ezeknek a városoknak mégis hogyan sikerült ezt az átállást megvalósítaniuk. Az üzenet, amit szeretnék elmondani, az az, hogy valóban ehhez sok pénz kell, ehhez az átálláshoz, de nem csak és kizárólag pénz kell az imént már elmondtam, hogy a rehabilitáció, a földterületek megtisztítása, az infrastruktúra feldolgozása és szétbontása milyen problémákat okozott, és hát ehhez ugye a különböző nemzeti és regionális szintű hatóságok között nagyon komoly együttműködésre van szükség, és mind a négy esetben nagyon jó együttműködésről tudok beszámolni. Azt hiszem, hogy a Rúrvidéken van egy olyan, született meg az első és legrégebb óta működő ilyen jellegű szervezet, egy regionális szervezet, amely egy nagyon érdekes kormányzási modellt valósított meg. Azt hiszem, hogy már 30 évvel ezelőtt, vagy még ennél is hamarabb összefogás valósult meg a helyi önkormányzatok között, és a különböző infrastruktúrális beruházásokra vonatkozó döntéseket átruházták egy egyesületre. És ez az egyesület olyan egyesület, amelyben továbbra is részt vesznek a helyi és regionális önkormányzatok. Ami Lilt illeti, itt a határon átnyúló együttműködés volt rendkívül fontos, hiszen Franciaország és Belgium közötti határról van szó, ez a határ tulajdonképpen egy eléggé mesterséges határ, nincsen semmilyen természeti képződmény, ami elválasztanást a két országot, a nyelv ugyanaz, a terület ugyanolyan jellegű. Egy EGTC indult el, egy európai területi együttműködés, ez az Eurometropol Lille Cortré Tourné EGTC, amely az európai politikákat fogta össze Belgium és Franciaország között. És természetesen a másik két város tekintetében is tudnék ilyen horizontális együttműködési példát mondani, amely nagyon fontos, amikor kormányzási kérdésekről beszélünk, ugyanis itt nem csak többszintű kormányzásról kell beszélnünk, hanem horizontális együttműködésről is. Különösen Bilbaóban nagyon érdekes volt a köz- és magánszféra összefogásait, ugyanis létrejött egy olyan fejlesztési ügynökség, amely nemzeti, regionális és helyi önkormányzatokat fogott össze magánbefektetőkkel. És a harmadik nagyon fontos elem az, hogy a gazdasági fejlődés, az RTD-i, a szociális politikák, a munkaerőpiac és a tervezés között nagyon szoros együttműködést kell megvalósítani. Tehát az egyik nagyon fontos kérdés a függőleges szintű együttműködés, a másik pedig az, hogy tényleg gyümölcsöző módon lehessen összefogni a helyi és nemzeti megközelítéseket. Erre nincsen recept, nincsenek mindenhol alkalmazható megoldások, hiszen minden egyes ipari területen másképp kell, hogy megvalósuljon ez az együttműködés, de van szükség együttműködésre. Az Egyesült Királyságban nem volt nagyon jelentős a regionális fejlesztési sémák kidolgozása, viszont az új technológiákat mégiscsak jól tudták felhasználni. Manchesterben nagyon sok új típusú ipari tevékenység indult el, amely szintén nemzeti tervezés része volt. Tehát ez inkább egy top-down megközelítés volt a különböző technológiák tekintetében, és ez működött is. Eszemben nagyon érdekes példáját láthattuk a nemzetközi együttműködésnek. Ez még a 70-es években indult el, és az IBA Emser Park létrejötte volt ennek az első lépése. Először is a régi ipari területeket átalakították. Például a Cechet Szolferein volt az első ilyen érdekes példa, amikor régebbi ipari területeket alakítottak át, modernizáltak. És nagyon sok egyéni projekt is elindult, amelyek most már szinte zászlóshajó projektként működnek. Lilben egészen más volt a megközelítés, ott Megpróbálták megvalósítani a nemzeti politikák decentralizációját, és így próbálták megvalósítani a különböző városépítési politikákat. Bilbaóban a PPP játszotta a legfontosabb szerepet. Még 5 percet kaptam, akkor most átugrom a sikeres stratégiákat és átlépek a következő szlájdra. Mire jó a kohéziós politika? A kohéziós politika majdnem mindenre jó, szinte nincsenek is korlátok. A szövegben elolvashatják a konkrét példákat a kohéziós politikára nézve, úgyhogy ezt a részt átugrom, Lille, Bilbao, Manchester is eszent megint a példák, de ezt a részt átugrom, ezt meg elolvassák. Itt is a zászlós hajós kezdeményezésekről van szó, az ipari területek átalakításáról és az ipari átalakításról. És akkor most nézzük, hogy milyen következtetéseket tudunk mindebből levonni. Először is szeretnék valamit hangsúlyozni, mert ugye már csak 5 percem van, de most mindenképpen szeretném kihangsúlyozni azt, hogy az iparpolitikák nem tudnak újjáéleszteni ipari területeket. Hogyha megnézzük az 50-es, 60-as, 70-es éveket, akkor azt látjuk, hogy a kormány beavatkozások sokszor túlbecsülték, vagy túlértékelték a piaci bukás hatásait, és a saját intervenciójukat is rosszul ítélték meg. Tehát olyan technológiákra szavaztak, amelyek a múltban virágoztak a közpolitikák sajnos nagyon kevésszer nyitnak utat az új technológiák irányába, pedig egy sokszínű gazdaság rendkívül fontos, és ez segítheti hozzá valóban a régiókat a felemelkedéshez. Tehát amennyiben csak a nemzeti bajnokokat, a legjobbakat támogatják a kormánypolitikák, abban nagyon komoly kockázat rejlik. Tehát, hogyha mondjuk csak a gyógyszeripar támogatják, az kockázatos lehet. Tehát akkor most nézzük, hogy az iparpolitikáknak hogyan kellene eljárniuk. Először is a nemzetközi versenyképességet kell, hogy javítsák, és a kohéziós politikák pedig a városokat és a régiókat kell, hogy segítsék, hogy megtalálják a saját útjukat a gazdasági fellendülés irányába. Legfontosabb az, hogy helyi és regionális szinten sokszínű fejlesztést tudjanak megvalósítani, tehát nem csak az, RTT, az RTDI-ra kell koncentrálni. Ugyanis, hogyha a kohéziós politikákat átirányítják az RTDI irányába, ezt mondjuk nem tudom bizonyítani, de úgy gondolom, hogy így van, akkor a régi hagyományos ipari régiók lemaradnak a versenyben, mert nem lesz elég finanszírozási lehetőségük. Egy euró Lisszaboni szinten befektetett pénz egy olyan területen, ahol virágzó a gazdaság, sokkal többet fial, mint egy olyan terület, ahol még át kellene alakítani az ipart. A kohéziós politikákban ugye alapvetően nincsen teritoriális megközelítés, mert ez túlmutat a programokon. Éppen ezért nagyon nehéz felmérni és ellenőrizni, hogy hova kerül ez a pénz, és hogy a régiók tényleg profitálnak-e ebből a pénzből. Ezért a programok teritoriális megvalósulásán túl nem nagyon ellenőrizhető, hogy hova kerül a pénz és úgy véljük, hogy a hagyományos ipari területek sok esetben ugye elindultak az átalakulás útján, de még további pénzre van szükségük annak érdekében, hogy ez a változás tényleg megvalósuljon. És mint mondtam, pénz kell, de nem csak pénz kell, most itt átugrok néhány szlájdot, mert nincs időnk, tehát úgy gondolom, hogy a kohéziós politikából egy valódi integrált területfejlesztési megközelítés hiányzik. Ez nincsen kizárva a rendeletekben, de ezt nem is kérik egyértelmű módon, pedig szerintem erre szükség van, mind a mezőgazdasági, mind pedig a területi fejlesztési alapoknál, hiszen a helyi fejlesztést és a helyi hagyományokat jobban figyelembe kell venni. Aztán itt van a líder, ami végül is megvalósít egyfajta földrezi megközelítés, de a többi politikából ez hiányzik. Tehát az új rendeletnek mindenképpen olyannak kell lennie, ami komolyabb területi fókuszt valósít meg. Tehát, hogy legyen egy olyan terület, amelynek meg lesz a megfelelő stratégiája és az ehhez kapcsolódó intézkedés csomag. Ugyanakkor azt hallottam, hogy 5%-ban mindenképpen az ITIK-hez kell majd kötni ezeket a terveket, hát remélem, hogy ez a gyakorlatban megvalósítható lesz. Úgyhogy amire valóban szükség van a hagyományos ipari területeknek, az az, hogy valódi támogatást kapjanak, hogy tényleg meg tudják valósítani az átalakulást, átalakítást, amihez függőleges és vízszintes szintű együttműködésre is szükség van. Mert csak így tudják valóban kivenni a részüket a régiók a saját jövőjükben. És sok, sok eset, sok esetben az egyéni szereplők nehezen tudnak bekapcsolódni ezeknek a stratégiáknak a végrehajtásába, és ez is probléma. Úgy vélem, tehát az integrált területi beruházás, az ITI valóban jó eszköz arra, hogy a hagyományos ipari területeket visszategyük a térképre, hogy ezek újra működőképesek legyenek, és a kohéziós politikáknak is megfelelő együttműködést kell ebben nyújtani. Köszönöm. Thank you uh, very much. We will have a joint discussion after. Köszönöm szépen. Gájer úr nevében meghallgatjuk Konstancát, és tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy kicsit szét kellett szakadnom, úgymond. Egy kicsit szeretnék reagálni arra, amit hallhattunk, de először mégis csak azzal kezdeném, amit elküldött nekem a jelentés készítő, és amit egyszerűen csak most fel fogok olvasni eines Berichtes in Ihren Unterlagen. az, amit a jelentésben is belefoglalt a jelentéskészítő, az benne van, ugyanaz, ami a munkadokumentumok között is benne volt, és néhány követelést is megfogalmaztak a tagállamokkal, a bizottsággal szemben is, azt illetőleg, hogy mit lehetne tenni az iparterületekkel. A jelentés kisztője felsorolta a nagyobb kihívásokat a korábbi ipari területek számára is, és én bár nem ismerem még a tanulmányt, először csak most kaptam meg a tanulmányt, de ez összességében megfelel mindannak, amit hallhattunk, és nagy lefedések vannak. A jelentéskészítő ki ö, emeli azt, hogy a ipari területek Európában hosszas fejlesztés idővel rendelkeztek majd, ezek csökkenése, jelentőségére csökkenése nagyon gyorsan történt, és emiatt teljes mértékben át kellett orientálódniuk. A jelentés tervezet rámutat arra, hogy a területek szemben más területekkel, ahol nincs ipar, eléggé rossz helyzetben vannak. Erről ön is beszélt, tehát úgy tűnik, hogy nincs elegendő pénz. A jelentés tervezet kitér arra is, hogy mind regionális, mind pedig tagállami szinten, illetve Európai Uniós szinten is vannak már, vannak már eh, lehetőségek, amelyekkel lehetne élni, viszont ezek nem felelnek meg a régiók igényeinek, és rámutatnak ebben az összefüggésben arra, hogy eh, annak érdekében az ilyenfajta régiókat fejleszteni lehessen, valóban koncepciókat kell kifejleszteni, ex ante feltételeket kell javasolni a jövőbeli kohéziós politika számára, annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen a struktúrális alapokat felhasználni az iparpolitikai megközelítésekre. A jelentés tervezet felszólítja a tagállamokat arra, hogy a túlságosan bonyolult szabályokat a kedvezményezetek számára szöntessék meg. Így persze szólunk a költségvetésen az szabadság tagjaihoz is. Tudjuk azt, hogy európai szinten megpróbáltunk itt sokat egyszerűsíteni, de nagyon fontos utalni arra folyamatosan, hogy nemzeti és regionális szinten is meg kell ezt tenni, hiszen lehet, hogy itt vannak még bonyodalmak, és nem pedig egyszerűbb a helyzet. A jelentéskészítő jelentésében az Európai Bizottságot felszólítja arra, hogy a korábbi ipari területek jelenlegi helyzetét mérje fel, és vizsgálja azt meg, hogy mik a legnagyobb kihívások, annak érdekében, hogy a régiókkal folytatott tárgyalások, beszélgetések során egyfajta orientációt lehessen meghatározni, és egyfajta regionális stratégiát lehessen kifejleszteni. Ahogy ön is elmondta, a jövőben a líder elvet nem csak vidék kiterületen, hanem a városi területen is fel tudjuk majd használni, vagyis teljes mértékben fel tudjuk használni a regionális, Európa regionális alap tekintetében, és ezért a jelentés készítője úgy gondolja, hogy itt lehetőség rejlik az ipari területek számára is. Természetesen a Smart Specialization az ipari területek szempontjából nagyon fontos kiindulópont, és ezt a jelentés témájává is kellene tenni, bár a jelentéskészítő ezt jelenleg figyelmen kívül hagyta. Tehát ezt kérte a jelentés kész, hogy ezt mondjam el, de veszem magamnak a szabadságot ahhoz, hogy én is feltegyek néhány kérdést. Annak érdekében, hogy a szociális politika új megközelítését az első elkövetkező hét évben fel tudjuk vázolni, ezzel kapcsolatban látnunk kell azt, hogy az ipar nem feltétlenül fontos, az lényeg az, hogy legyen elég szolgáltatás. Viszont ez egy óriási hiba volt ezt gondolni, és emiatt olyan dolgok is tönkre mentek, amelyeket most kell majd megjavítanunk, és most már ez sokkal nehezebb lesz, mint hogyha ezt korábban tettük volna, vagy korábban jobban vigyáztunk volna, és az ipari területeket nem hagytuk volna veszni. A strukturális politika, hogy hasznos lehet-e, mint tudják, Kelet-Németországból származom, és főként Szászországban, Türingiában itt óriási iparterületek voltak, amelyeket a politikai változások után teljesen veszni hagytak, viszont ott is egyfajta politikát alkalmaztak, és ahogy az eredmények is mutatják, sikerült ezeket ismételten felépíteni, úgyhogy akár ipari tevékenység is folyik, tehát lehet, hogy az Európai Unió más területein is nem, nem foglalkoztak annyira intenzíven ezzel a kérdéssel, és a struktúrális politika segíthet, másodszorban pedig az újraértelmezett struktúrális politika is egy lépéssel tovább halad. És pontosan emiatt úgy gondolom, hogy a tárgyalása során nem szabad engednünk, főként a konverziós területekből, és főként abból, hogy támogassuk az iparterületeken dolgozó vállalatokat, és amelyek foglalkoznak kutatás és fejlesztéssel is, ezeket kell erősíteni, mert ezáltal egy újraiparosítást, egy szerkezetváltást lehet elérni eh, ezeken a területeken, és remélem, hogyha majd a tanulmányt sikerül elolvasnom, akkor megtalálom azokat a területeket, ahol konkrétan együtt tudunk majd gondolkodni. De még egyszer, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne tegyünk úgy, mint hogyha az ipar csak az Európai Unión kívüli területeken lenne ipar, ahol olcsó a munkáról és nem tartják be a környezeti előírásokat. Szerintem Európában ki kell építeni az újfajta ipart, és uh, úgy gondolom, hogy az új struktúrális patikával ezt el is tudjuk érni. Ennyit szeretnék elmondani saját részemről, és ennyi volt az, amit Gájer úr eljutatott számomra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök az elnyék jelentéstevők részéről Karim Adéla. Merci, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a meghívott szakértőknek, azért bemutatta nagyon részletesen a tanulmányát, és, ki, és utalást tett a jövőre, amely mindannyiunk számára oly fontos. Valóban ezt a jövőt elő kell készítenünk, és nem szabad, hogy a régmúlt módszereit alkalmazzuk. Nem, arra van szükség, hogy fejlesztéseket hajtsuk végre, mégpedig a vívő ágazatokra. A jelentése kapcsolatosan mit mondhatunk? Azt, hogy ez egy kiváló minőségű jelentés, mert hogy jól figyelembe veszi a nagy nehézségek által sújtott régiókat, azokat, ahol az ipar hanyatlóban van. Mindez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy mit is lehet tenni, hogyan is járunk el Európában. Ott van egyrészt a sokszínség, a gazdaságnak, a regionális gazdaságnak a sok színűsége, másrészt pedig ott van az a kérdés, hogy eh, áttelepül ez a gazdasági tevékenység onnét. Márpedig az egyik nagy erős vonása ennek a jelentésnek az, hogy kitér ed kettőnek a kapcsolatára, és arra, hogy mit lehet tenni a kedvezményezeteknek a javára. Na most először is foglalkozunk a klaszterekkel. A, mi a régiókban össze kapcsolja a régiókat, az nem más, mint a kis és középvállalkozásoknak a köre, amelyek mozgósítják azon ágazatokat, amelyekről kevés szó esik. Itt van egyrészt a kézműipar, ezen kívül ott vannak azok az ágazatok, amelyről, amelyekről beszélt nekünk az előadónk, és amelyek a válságnak bizonyos értelemben ellen tudnak állni. A kultúrának, az innovatív ágazatnak az a feladata, hogy segítsenek abban, hogy a felhagyott ipari területeket mozgósítsák. Lilleről beszélt asszonyom, és valóban, vegyünk példaként itt azt, hogy ö, ott van az áru forgalmi úgynevezett Saint-Sauveur pályaudvar. Nos, ezt a pályaudvart, ezt átalakították, átalakították kulturális központtá olyan kiváló épületekkel, amelyek többek között környezetvédelmi szempontból nagyon hatékonyan működnek, hála a napenergia hasznosításának. Nos, ott vannak az ITI-ok, az integrált területi fejlesztések vagy beruházási programok, ezek valóban nagyon jó eszközök ahhoz, hogy ipari integrált stratégiákat fogalmazzuk meg úgy, hogy a helyi igényeknek teszünk eleget a lehető legszorosabban módon. Az területi elvárásoknak eleget tudunk tenni. De hagyd kérje ki arra is, hogy mennyire fontosak a pluriregionális, a több régiót mozgásba vívő, hozó programok. A helyi fejlesztési igényeket így tudjuk kielégíteni többek között a foglalkoztatás területén. És lenne még egy kulcs mozzanat. Erre hagyd ki, a jövőt meghatározó ugyanis ez a mozzanat. Szinergiára kell törekednünk az Európai Szociális Alap és az egyéb alapok között az Európai Szociális Alapnak, az ESZÁ-nak meghatározó szerepe kell, hogy legyen annak, hogy megelőlegezzük a megoldásokat, elébe megyünk a problémáknak, hála az innovatív programoknak, hála a képzésnek legyen az szakmai alapképzés vagy továbbképzés. Nagyon fontos dolgokról van szó. Például olyan ágazatban, amelyek most hatalmas előrelépésen mennek keresztül többek között a zöld ágazatokra gondolok, illetve a megújuló energiáknak a tevékenységére. Nos, e tekintetben azt hiszem, ezeket a területeket el irányba, célba vennünk, így tudunk elébe menni a jövő fejléményeinek, feltéve, hogy ezeket a kérdéseket valóban a kellő felelősséggel kezeljük. Köszönöm szépen, Marie Terez. Madame Présidente, à mon tour, euh, bien sûr, je... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is a magam részéről köszönetet szeretnék mondani ezért a jelentésért, és azért, hogy konkrét javaslatok vannak benne többek között az ötös bekezdésben, ahol a kihívások szerepelnek. Valóban hanyatlóiparágazatokról van itt szó, és olyan ágazatokról, ahol a szociális feszültség a legélénkebbek, többek között florange említeném e tekintetében, de a Goodyear Continental eh, cégeket is említhetném. Nos, valóban még a jelenlegi válság periódusban is léteznek olyan képzési alapok, illetve olyan alapok, amelyeket mozgosítani lehet a képzés területén, az átképzés területén, és így tovább, az új infrastruktúráknak a fejlesztésében, és olyanoknak a fejlesztésében, amelyek versenyképesek és innovatívak. Most hagyj emlékeztessek arra, hogy a közpénzek nem szolgálhatnak arra az EU-s országokban, hogy áttelepítsék a gazdasági tevékenységeket. Tehát ebben hagyj jelezzem, hogy Európa megfeledkezett a korábbi ipari övezeteiről. Hadd térek most arra is ki, ami a szívemhez nagyon közel áll, és amelyel sokat foglalkoztam. Nos, ez nem más, mint az, és erről ön, tisztelt asszonyom, említést is tett a tanulmányát ismertetve, tehát arra gondolok, hogy hogyan lehet a kulturális és kreatív ipar ágakat felfuttatni az ilyen válságban lévő területeken. Ezeknél a válságban élő periódusokban nagyon nagy lehetőségek rejlenek. A kreatív és kulturális kezdeményezések hatalmas vonzerőt jelenthetnek az ipari hanyatlású területeken. Lens városában nemnyegiben a Louvre kihelyezett múzeumát alakította ki, hatalmas hatása van ennek, és ez lehetővé teszi azt, hogy kisugárzó legyen a tevékenység, sőt, eljutunk egészen a kézmű ipari tevékenységnek a felfuttatásához is, de gondolhatunk itt más dolgokra is, mint filforgátási stúdióknak a honosítására. Mindez lehetővé tette azt, hogy egyes ipari városok képet váltsanak, hogy úgy mondjam, Glasgow-ról lehetne itt Skóciában említést tenni, illetve Lille-ről Franciaország vonatkozásában. Tehát ez a fajta kulturális ipari átállás azt hiszem, hogy nagyon fontos lehet, mert pedig erről nagyon kevés szó esik akkor, amikor az ipari övezeteknek a tovább lépéséről beszélünk. Thank you, thank you very much for having this. Köszönöm szépen, hogy beszéltünk erről a témáról mind a jelentés természetben, mind pedig a tanulmány kapcsán. Először is hadd mondjam el azt, hogy ez a négy példa is jól mutatja azt, hogy a regionális politika valóban működik. Ezt nagyon fontos kimondani manapság, mert eh, ha megnézzük az eredményeket, akkor azok tényleg nagyon pozitívak, és tényleg volt egyfajta gondolatváltás, gondolkodás, módbeli változás az elmúlt évtizedekben. A kérdésem az az, hogy tudjuk-e azt, hogy melyek azok a régiók, amelyek monostrukturálisak? Tudjuk-e, tudjuk-e azt, hogy hol lesz a következő összecsapása a különböző generációknak? Vannak olyan iparák, amelyeknek valóban fel kell tenniük a tevékenységgel különböző okokból. Azt láthatjuk, hogy Európában nagyon magas az energia ár, összehasonlítva az usa és eh, ezért történt a delokalizáció, eh, nem csak az EU-n belül, hanem az EU-n kívülre is. Tehát eh, tudjuk-e azt, hogy hol kell vizsgálódnunk, tudjuk-e azt, hogy hol kell európai felügyelet, és mely területek fognak a monokulturális hozzáállások miatt veszélybe kerülni. A smart specializationról is beszéltek. Beszéltek a kutatás és fejlesztésről is, illetve nem csak a kutatás és fejlesztésekkel foglalkozni. Nem szabad ezzel annyira foglalkozni, mert a kutatási fejlesztés kapcsán van európai eszköz, a Horizon program foglalkozik ezzel, 60-70 milliárd elérhető erre, és eh, a kohéziós alapjainkban, regionális alapjaikban sokkal több pénz van akkor, hogyha azokat a módszereket alkalmazzuk, amiket ön is említett, és az integrált megközelítést. Vagyis eh, a következetes lehetett volna az, hogy a kohéziós politika, az újfajta kohéziós politika, amelyel most jelenleg foglalkozunk, az lehetséges, hogy fontos lehet a rekonstrukció tekintetében, de új tevékenységeket is eredményezhet, ahogy itt az előttem szóló elmondta. Tízezer munkanélküli van Eindhoven környékén, a Philipsnél, a DAF teherautóiparágnál, és sokkal diversifikáltabb az ipari terület. A nanotechnológia miatt, például az ISML miatt, ők jelenleg világvezetők ezen a területen. Tehát Kombinálnunk kell a kutatás és fejlesztést annak érdekében, hogy beépessünk az új fázisba. Ez nem egymással ellentmondó dolog szerintem. Elnök Audrey Vlasak úr. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dovolte eh, i mě, abych poděkoval za... Köszönöm szépen a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért, amely a regionális és ipari területekről, a regionális ipari területekről beszél, illetve a különböző információkról, amely ezen területek átalakítását illeti. Ez mind nagyon hasznos volt számunkra. Szeretném kiemelni a következő tényt. A az európai GDP 80%-et adja ez a fajta iparág, tehát mindenképpen figyelnünk kell erre, figyelnünk kell a munkanélküliségre, a környezetre. Az integrált területi befektetés szerintem ez az igazi eszköz, a megfelelő eszköz erre a területre. Ez az integrált eszköz nagyon szerint rendkívül fontos. Ebből kifolyólag a finanszírozás portfólióját szeretném kiszélesíteni más európai alapokkal, és mint például a Horizon 2020-szal. Ez is nagyon hasznos lehetne. Nagyon fontos az, hogy összekapcsoljuk a különböző stratégiákat, és gondolnunk kell arra, erre, amikor létrehozzuk ezeket a projekteket, vannak európai, állami stratégiák is, de vannak városi stratégiák és regionális stratégiák is. Szeretnénk ezeket a tevékenységeket megtöbbszörözni. A LEADER az egyik olyan eszköz volt, amelyekről beszéltek, ez egyfajta eszköz lehet, amelyet felhasználhatunk a városi területekre. Személyesen úgy vélem, hogy a LEADER inkább egy módszer, és ezt jobban ki lehetne használni a vidéki területeken, a kisebb területeken, mert hogyha ilyen módon használnák ezt fel, akkor konfliktus alakulnak ki a helyi, regionális vagy városi hatóságok között, amelyeket megválasztottak. Szeretnénk elkerülni a konfliktust a hatóságok ezen két szintje között. Köszönöm szépen! és eh, várom a további megjegyzéseket. Hibner, please. Dziękuję bardzo, ponieważ ja jestem e, e, shadowem w komisji. E- Nagyon szépen köszönöm. Én az árnyék jelentés tevője vagyok a témának, az ENVI szakbizottságnak. Néhány információval szeretnék szolgálni a magam részéről is, olyanokról, amelyekről éppen a Környezetvédelmi Szakbizottság jelenleg is ülésezik. Nos, először is üdvözlöm azt, hogy a e téma napirendre került, és beszélhetünk róla, ugyanis a regionális fejlesztésről már nagyon sokat beszéltünk több szempontból, de soha nem vettük figyelembe véve ezt a stratégiát az ipari barna övezetek szempontjából, amelyek nagyon sajátos módon működnek. Úgy vélem, hogy szükség van arra, hogy védelmezzük ezeket a területeket, mégpedig a szó nemes értelmébe értelmezzük az Ipani barna övezeteket. Úgy, ahogy Fandiszerről is elmondotta, valóban arra van szó, hogy a természetes átalakulásukat segítsük, támogassuk, ösztönözzük ezt az átalakulást, mégpedig az innovatív ágazatok irányába, a zöld gazdaságnak a meghonosodása tekintetében. Nos, arról van szó, hogy nem csak a zöld övezeteket alakítsuk ki, hanem ökológiai szemszögből vizsgáljuk a fejlesztéseket e, ökológiai kutatásokra van szükség, zöld ipari tevékenységekre. Nagyon gyakran ezeket az ipari övezeteket úgy szemléljük, mint termelő potenciális új övezetek. Egy olyan urbánus környezetben működnek, amelyek rendkívül sűrűn lakottak, és így tovább. De ezek nem a megfelelő szempontok. Úgy kell, hogy szemléljük őket, hogy valamennyi sokszínűséget feltárjuk a szolgáltatások területén, a kutatás és fejlesztés területét is megvizsgáljuk ezekkel kapcsolatosan. Például most ott vannak az új energetikai kutatási eredmények. Ezek a korábbi ipari területek előre vetíthetik a energetikai váltást is, az átállást, és ezáltal például megvalósítható a korábbi nehéziparnak a teljes átalakítása. Jelenleg emlékezhetik arra, hogy egy valódi forduló ponthoz jutott Európa a gazdaság fejlődése területén. És hát hagyj emlékeztesek arra is, hogy nem hozunk létre kellő mennyiségű munkahelyet többek között a fiatalok számára. Ha pedig nagyon bölcs módon közelítjük meg a kérdés, hogyha a kormányok belátják, hogy létfontosságú ezeknek az övezeteknek a fenntartása, nem engedhető meg ezeknek a hanyatlása, a felszámolása. És hát tényleg most még ki a fejlődésnek, a fenntartható és méltányos fejlődésének a kérdésére, mint nagyon jól tudjuk, hogy ezek az ipari övezetek nagyon ritkán alakulnak olyan Silicon valley be mint ö, amilyen létezik az Egyesült Államokban. Egészen másról van itt szó, és itt ö, ugye arra kellene törekedni, hogy úgy járjunk el, hogy valódi ipar és kutató övezetteké lehessen átállni, tehát átállni, és egy igazi fejlődést tudjunk többek között városfejlesztési szempontból biztosítani. Ami pedig a tömegközlekedést illeti. Ez is egy nagyon fontos szempont. Nagyon gyakran azt észleljük, hogy az ipari övezet hanyatlásával egyszerűen felszámolják a korábbi közlekedési vonalakat, megszüntetik a járatokat, mert hogy ott már nem dolgoznak úgyse emberek. pedig pont az ellenkezőjére lenne szükség. Ösztönözni kellene a különböző összekapcsolási megoldásokat az ipari övezet és a városi környezet között. Azok a projektek, amelyeket megfogalmazunk, azok mindenképpen olyanok kell, hogy legyenek, amelyeket a helyi lakosság is felkarol. Nem szabad félni a helyi lakossággal való együttműködéstől. Pont ellenkezőleg el kellene mondani az ott lakóknak, hogy miről is van szó, mire van szükség, miért van szükség a modernizációra, a váltásra, az átállásra, de semmiképpen sem szabad az, hogy felszámoljuk ezek, ezeket az övezeteket köszönetet mondanék teljes szívből az ENVI, a Környezetvédelmi Szakbizottság részéről, amiért foglalkoznak ezzel a témával, és hagyd mondjam el azt is önöknek, hogy én pedig próbálom önöket képviselni az Envi-ben. Az Európai Bizottság részéről szeretném megkérdezni, hogy hozzá kíván-e valaki szólni? Igen? Tessék, parancsoljon. Mr. Klaus Schulze? Yeah. Klaus Schulze, ha jól gondolom. Tessék, üdvözlöm a Digi régió részéről is. Tessék! Köszönöm szépen. Nyilatkozatot nem hoztam magammal, de természetesen végignéztem ezt a prezentációt, és a Smart specialization kapcsolatban lenne néhány megjegyzésem. Nagyon érdekes volt a vita. Tulajdonképpen sokkal nem tudom kiegészíteni ezt a mai vitát, mert nagyon jók voltak a hozzászólások, nagyon jó volt a prezentáció, és különösen annak örülök, hogy a Smart Specialization-t megemlítették, mint az iparpolitikák fontos része, és szeretnék gratulálni Geyer úrnak is a szövegéhez. Úgy vélem, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne kövessük el azt a gyakori hibát, amit a tanulmány is elkövetett egyébként, és amit nem nehéz elkerülni, hogyha a Smart Specialization platformot figyelembe vesszük, illetve a bizonsági, bizottsági irányvonalakat figyelembe vesszük. Itt arról van szó, hogy a specializáció témakörében sokszor félreértések vannak. Tehát a tanulmány is sok esetben félreértelmezni, hogy mi a specializáció. A bizottság úgy véli, hogy a valós lehetőségek figyelembevételével megfelelő specializációt és diversifikációt kell megvalósítani. Tehát ez nem egy blueprint lehetőség, amit fölülről indítanak el, hanem ez egy, egy nagyon szofisztikált, egy nagyon bonyolult kis eszköz. Ez egyébként a 11 témából csak az egyik témára vonatkozik. És aztán itt van az earmarking a különböző alapokkal kapcsolatban, amit szintén figyelembe kell venni. Tehát, hogy ebből a lock-inből, ebből a bezárt helyzetből hogyan tudunk kilépni, és a valódi kapacitásokat és készségeket hogyan tudjuk felhasználni, ahhoz fontos az, hogy nagyon komoly és nagyon szoros minisztériumok közötti együttműködés valósuljon meg, és hogy az alapok felhasználása is hatékonyabb legyen. Ez már elindult sok tagállam részéről tényleg komolyan veszik ezt a kérdést, nagyon sok minisztérium közti együttműködés és konzultáció megvalósult már. Sok tagállammal állunk ebben a témában kapcsolatban, és úgy látjuk, hogy az új projektek megvalósításánál már működik a minisztérium közi egyeztetés, és még egy utolsó dolgot szeretnék elmondani. Hogy egy kicsit messzebbre tekintünk, akkor az is nagyon fontos, hogy a regionális stratégiákat az európai innovációs roadmap-el hogyan tudjuk összekötni hiszen itt nagyon fontos szerepet játszanak a nemzeti stratégiák, és fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a jövőbeli teritoriális együttműködési programmal mit kezdünk majd? A tagállamok hogyan tudják jobban kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket, hogy tényleg világhírű európai klasztereket lehessen kidolgozni, hiszen nagyon sok területen tényleg kiválóak vagyunk. Tehát a nemzeti politikákat összhangba kell hozni, például a 2020-as stratégiára. Ezen tovább dolgozunk egyébként, és egy konferenciát is meg fogunk szervezni ebben a témában, és az önök szakbizottságát erről nyilván tájékoztatni fogjuk. Köszönöm szépen, Stedling asszonynak fogok szót adni, és utána Konstancának megint a vita lezárásaképpen. Köszönöm szépen. Nagyon sok érdekes pontot vetettek fel, megpróbálok majd válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek úgy gondolom, hogy nekem irányulnak. Tudjuk-e, hogy melyek, rég, mely régiók vannak nehéz helyzetben, van veszélyben ipari szempontból. Én úgy gondolom, hogy a kohéziós politikás tanulmányok az infrastruktúrákra, a KKV-kre fókuszálnak, tehát mindent nem tudunk de azt már most elmondhatom, hogy az iparra nagyon sok figyelem jut. Tehát úgy gondolom, hogy igazából nem tudjuk, hogy melyek a veszélyben lévő régiók. Szerintem Schulz kolléga a Digi régiótól sokkal többet tud erről. Fanny Szeroly úr is feltett egy kérdést, és azt mondta, hogy a restruktúráció és az ARD igazából nem áll egymással ellentétben, ezzel egyetértek. Tehát tegyük fel, hogy van egy régió, amely éppen átalakuló félben van, és van egy másik régió, ami pedig egy rendkívül kreatív és jól működő egyetemi város. Akkor a kohéziós pénzek hova kerülnek? A gyönyörű és virágzó technológiai központba és egyetemi városba, vagy pedig abba a régióba, ahol még régi ipari területeket kell mondjuk rehabilitálni, és elavult infrastruktúrát kell helyettesíteni. Hát ezt azért meg kellene néznünk, mert az utóbbi esetek elég kevés finanszírozást kapnak. Tehát mindenképpen meg kell néznünk, hogy milyen perspektívából indulunk ki. És amit én el akartam mondani, az én üzenetem, tulajdonképpen az, hogy elég keveset tudunk arról, hogy egy operatív programon kívül igazából mire költik el a pénzt. Nagyon érdekes volt számomra az, hogy a Digi régió ennyire elkötelezett azon régiók irányába, amelyeknél az ex ante felülvizsgálatot és programozást végezzük. Eddig az integrált területi befektetéseknél nem találtam ekkora lelkesedést, mondjuk az osztrák vagy a német lenderek olyan nagyon elkötelezettek lettek volna, hogy ezeket a városi területeket jobban támogassák mert akkor ez azt jelenti, hogy a minisztérium szintű, vagy az ágazati szintű logikából egy kicsit ki kell lépni, és egy új típusú stratégiát kell megvalósítani. Ezt még eddig nem tapasztaltam. Aztán itt van a leader metódus, ezt ugye nem lehet alkalmazni a városi területekre. Én csak azt akartam elmondani, hogy a vidékfejlesztésen belül megtalálták azt a metodológiát, amely mégiscsak lehetővé teszi az ITD-t, de hát nem lehet ugyanazt használni, mert ugye itt 51% az NGO-k részvétele, és így alakulnak ki az infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozó döntések. De azt lehet, hogy az integrált fejlesztéshez jobban kössük az alapokat. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy kíván-e bár, bárki még szólni, Lambert. Két dologra szeretnék visszatérni, hogyha nem tudjuk, hogy mi történik a vegyi iparban az elkövetkező tíz évben, ez lehet, is benne az ön tanulmányában, de az ünnökségünket nézve ez súlyos dolog lehet. Ez az az új generáció, amely majd új nyomás alá kerülhet mindenhol. Meg kell vizsgálnunk tehát a Geyer jelentést. A szövegben sokkal inkább proaktívabbnak kell lennünk. Lehet, hogy megnézhetnénk ezeket a fajtatókat is. És néha ezek eléggé koncentráltan jelentkeznek egy területen, és nagyon erős hatást fejtenek ki. A második dolog az az, hogy persze a városi területekben alkalmazhatjuk az integrált területi eszközt, ezek még léteznek, ha jól értettem, ez egy választás a helyi hatóságok részéről, hogy alkalmazzák -e ezt a módszert vagy sem. De vannak jó példák, vannak megalapodások a városok között, illetve az Európai Bizottság között. Például Hollandiában van is van ilyen. Az ilyenfajta területek újra struktúrálásához nagy elkötelezettségre van szüksége a nemzeti tagállamok részéről. Mert az európai eszközek a választások egy részét képezhetik, viszont a módszereket minden szinten alkalmazni kell. Tehát nem lehet eh, európai pénzt eh, folyósítani, területi kérdésekről is szó van. De hogyha a jövőbeli munkahelyekkel akarunk foglalkozni, és meg akarunk változtatni valamit, hogy ne történjék az, ami Bilbaóban is történt, akkor szerintem tényleg egyfajta gondolkodásmódváltásra van szükség. Be kell fektetni az új generációba, és azokba a munkavállalókba. Tehát nagyon sok eszközt kell kombinálni, olyanokat is, amelyek nemzeti kezekben vannak, ezeket kell összekötni az európai pénzekkel, de még ennél is fontosabb az, hogy a nemzeti stratégiát támogassa a tőke, és hajlandóak legyenek befektetni, hogyha ilyenfajta problémák felmerülnek. És ezzel a stratégiával a területi eszközünk az internet megközelítésre működőképes lehet, hiszen nem fizetett meg Európa teljes mértékben ezt a fajta változtatást. Úgy gondolom, hogy módosítókat majd benyújthatunk, hogy ezeket a témákat kiemeljük. Szerintem ez egyre inkább fontos lesz a tíz évben. Elnek úgy tűnik, hogy egyre inkább nagyvonalú vagyok a felszólalás idő szétosztásával. Most Lezárom ezt a vitát, egyetlen dolgunk van még ezzel kapcsolatban, meg kell határoznunk a határidőt. Ez március 21-e lesz. Addig lehet benyújtani a módosítókat. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy eljött. Köszönöm. Most pedig szeretnék rátérni az ötös napi pontunkra, Rikka Manner eh, jelentése, innováció a fenntartható növekedését az európai biogazdaság, és Rikka Manernek meg is adom a szót, hogy mutassa be a jelentését. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt az európai biogazdaság és a biogazdaság önmagában egy rendkívül fontos ágazat, meghatározza majd a regionális fejlesztési szempontból is az európai jövő, de egyéb szempontból is. Nos, a biogazdaság számos lehetőséget rejt magában, többek között a foglalkoztatásra lehet pozitív kihatással. A biogazdaság egy igazán bölcsen, intelligens módon, fenntartható módon és zöld módon alakítható, főként a 2020-as stratégia keretében. Ami pedig a regionális szempontot illeti, arra van szükség, hogy a struktúrális alapok szemszögéből vizsgáljuk e témát, és többek között foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet ezt az intelligens gazdaságot felfuttatni, ugyanis nagyon fontos szerepünk lehet ebben többek között a különböző irányvonalakat, csapásokat tudjuk meghatározni, ezért nagy felelősség a számunkra. Számos lehetőség rejlik ebben az ágazatban, mint már mondottam, és mindent meg kell tennünk azért, hogy a biogazdaságban a növekedés és a fenntarthatóság szempontjából a leghathatósabb termékeket, tevékenységeket ödeljük fel. Gondoljunk itt többek között a megújuló energiákra és az intelligens energiaforrások felhasználására. Figyelembe kell vennünk továbbá mind azon szempontokat is, amelyek lehetővé teszik a kutatásokat és az innovációt, és a bölcs, intelligens megoldásoknak a kialakítását. Jelenleg hol tartunk? Ott, hogy a biogazdaság a növekedés szempontjából meghatározó lehet. Többek között az új anyagokra gondoljunk, a gyógyszeripari termékekre, de másokat is fel lehetne még sorolni. Olyan ágazatról van szó, amely alá támasztja a fejlődést, a növekedést, a foglalkozatás teremtést. Hasznos tehát az, hogy ezekre az ágazatokra koncentráljunk, és főként a regionális felhasználására, többek között akkor, amikor az erdő gazdálkodásra gondolunk. Az Európai Bigazdasági Stratégia tekintetében azokra az eszközökre kell a figyelmünket szentelni, amelyek a regionális fejlesztést teszik lehetővé tekintetben meg kell vizsgálnunk, hogy milyen források állnak a rendelkezésünkre, erőforrásokra gondolok, és arra is koncentrálnunk kell, hogy milyen módon lehet a koordinációt elvégezni többek között a források összehangolása területén. Akkor, amikor biogazdaságról beszélünk, ne feledkezzük meg arról sem, hogy minden, minden erőfeszítésre szükség van, bármely szintjéről származék is az. Tehát a politikai paletta valamennyi szereplőjét be kell vonnunk a folyamatba. Ez teheti lehetővé azt, hogy valami erőforrás kellően használjunk fel, előidézvén ezáltal a gazdasági növekedést és a állásteremtést. Mint mondottam már, a biogazdaságnak meghatározó szerepe van az intelligens növekedés szempontjából. E tekintetben alá húznám azt is, hogy a régiók jelentik azt a szintet, ahol, ahol a kellő szaktudás megvan, és ahol a stratégiát meg tudják valósítani, ahol a kellő elszántság is feltárható, tetten érhető. E célból szükségünk van arra, hogy mobilizáljuk a résztvevőket a regionális szinten, a helyi szinten, de ugyanígy az európai és a nemzeti szinten is. Mindehez nélkülözhetetlen a globális, az átfogó stratégia. Szakosodnunk is kell, a kellő szak ágazatokra, szak iparág és tevékenység ágakra kell hogy az erőfeszítéseinket koncentráljuk. Persze szükség van másra is, többek között a partnerségre, főként a PPP-kre gondolok a közös és közszféra partnerségi kapcsolatára is. E tekintetben persze az Európai Bizottság fellépésére is szükség van. Nos, gondoljunk ezen túl még a KKV-kra is, amelyek a foglalkoztatást nagyon jelentős hányadát képviselik. A véleményünkben több dologra térünk ki. Többek között arra, hogy az oktatásnak milyen hatása lehet a, a regionális fejlődésre. Használjuk fel a regionális szinten elérhető forrásokat, és kiemelni, mennyire alapvető fontosságú mind a képzés, mind a továbbképzés meghatározó, hogy ezeket hogyan tudjuk felhasználni a növekedés gyarapítására és akkor, amikor képzésről beszélek, természetesen a szakképzésre is gondolok. És végezetül, ismétlen, el kell, hogy jussunk oda, hogy nagyon konkrét célkitűzéseket fogalmazunk meg ebben a gazdasági ágazatban, mármint a biogazdaság ágazatában. Mindezt Európa szerte kell, hogy kivitelezzük, hasznos az, hogyha a biogazdaság megvalósul minden országban, minden ipari ágazatban. Rátérünk az árnyékjelentéstevőkre, EPP Lambert. Nagyon rövid leszek. Rika Manner nagyon jól módon összefoglalta azokat az aspektusokat, amelyek a regionális politikához kötődnek. ebből látszik, hogy mi is sok mindent tehetünk, de néhány előttes megjegyzésem is lenne. Először is az Európai Bizottság most már egy összefüggő víziót mutatott be a bio alapú gazdaságról. Korábban ez mindenhol volt, a kutatásfejlesztésnél, az agrár területen is volt, most azonban egy összefüggő szektort talált most már, amely saját lehetőségekkel rendelkezik. Én örülök annak, hogy ez megtörtént, és ezt láthatjuk az EU 2020-as stratégiában is, és itt ez egyik terület, ahol számos célkötőzés van, tehát az intelligensebb, zöldebb célkötőzések, ezek, amelyek az EU 2020-as célkötőzésekben is megtalálhatóak. Második pont az az, hogy késznek kell lennünk arra, hogy ezt a fajta témát is kiemeljük, ebbe is befektessünk. Hogyha megnézzük a tematikus koncentrációt az elkövetkező programokban, a kutatásfejlesztés területen és más eszközöknél, akkor azt láthatjuk, hogy ezzel valóban foglalkoznunk. Egy olyan választásról van szó, amiket meg kell hozni nemzeti tagállamokban is, annak érdekében, hogy prioritásokat lehessen megszabni. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit történik majd a Smart Specialization kapcsán, milyen fajta régiók mondják majd azt Európában, hogy szeretnénk csatlakozni ehhez. Továbbra is a kutatás, fejlesztés is fontos marad, de ez csak a kezdet, hogy ebből egy újfajta anyagokat lehessen előállítani, amelyekkel a foszilis üzemanyagok használatát csökkenteni lehet. Mindenképpen megfelelő tudásra és alkalmazott tudományra van itt szükség. Azok a fő pontok, amiket kiemeltek, azzal mindenképpen egyetértünk. Úgy gondolom, hogy a szinergiát kell még kialakítani a különböző területek között. Én vagyok az árnyék jelentéstevője az Európai Technológiai Innovációs Intézetnek is. Az elkövetkező 7 évben a ritka anyagok és a bioalapú termelés lesz a három új téma egyike, és úgy gondolom, hogy ezért fontos az, hogy összekapcsoljuk a regionális politikát, a KIX eh, innováció és a tudás klasztereket, és eh, a regionális eh, innovációs klasztereket és a REX-et is szeretnénk majd kialakítani. Tehát ezeket szeretnénk majd erősíteni. Köszönöm szépen. Thank you, Patrice Tirolien. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak az elvégzett munkáért. Üdvözlöm ezt a kezdeményezést, jó irányba mutat valóban azt látjuk, hogy számos olyan erőforrás létezik a természetben, amelyet oly mértékben kizsákmányoltak, hogy az már elfogadhatatlan. Éppen ezért az Európai Uniónak egy új stratégiát kellett tekintetben, egy új megközelítést kell mindenképpen felállítani, amely a fenntarthatóságot is biztosítja. Az Európai Bizogazdaság azt hiszem jó megoldás lehet kezdeményezésként azon problémáknak a kezelésére, amelyekkel szembesül az Unió jelenleg. Egy innovatívabb, egy versenyképesebb gazdaságot kell felállítanunk, amely takarék takarékosan bánik a különböző erőforrásokkal. Az ilyen kézeményés egyértelmű, tehát a tartalma tekintetében. A biogazdaság ugyanakkor, hagy jelezem, egy igazi növekedési potenciált jelentett a régióink számára. Azon régiókra gondolok, amelyeknél elméletben megvannak azok a lehetőségek, amelyek a fejlesztést, a fejlődést biztosítják, de mindez nem elég. Éppen ezért szükség van arra, hogy koncentráljuk a kutatásokat, az innovációt is, ez prioritást kell, hogy érve élvezzen, és a tudás alapogazdaságot is meg kell támogatnunk ilyen szempontokban is. Nem elegendő önmagában egy koherensebb politikai és gazdasági keretet felállítani, hanem arra is szükség van, hogy új infrastruktúrákat alakozzunk ki, új megoldásokat minden szempontból többek között a tekintetben, hogy fenntartható legyen a bio életképesség minden szinten, így az Európai Uniós szinten. Hagyj jelezem azt is, hogy az európai polgárok egyre inkább kivannak téve a környezetvédelmi kihívásoknak. Nem lehetséges az, hogy a megoldást ö, ö, ne úgy alakítsuk ki, hogy a lehető legtöbb szereplőt bevonjuk ebbe a folyamatba. Arra van szükség, hogy a helyi kezdeményezések is az innovációra koncentráljonnak, máskülönben a bizottság által közreadott ö, ö, praktikus útmutató témában ezt segíti. Úgy vélem, hogy ez egy érdekes megoldás, és mindenképpen a figyelmenket rá kell irányítani. Hagy jelezzem továbbá a KKV-knek a meghatározó szerepét a biogazdaság szempontjából is. Garantálnunk kell a kellő finanszírozási forrásokat is, és a kutatást is i módon is tudjuk segíteni, mégpedig olyan finanszírozási eszközök felállításával, amelyek lehetővé teszik többek között a hálózati megoldások kialakítását és a tudás megosztását. A a regionális szinten szükség van a kellő felsőoktatási intézményekre és szakképzésre is, úgy, ahogy erre utal a jelentéstevők, mindezt magas szinten azért, hogy a megfelelő képesítésű és képzettségű erőre tudjunk szertenni. A hatékonyságot is kiemelném a jelenlegi és jövőbeli szakpolitikáink tekintetében, Üdvözöljük a bizottságnak a javaslatát, hogy egy bioökonomiai, biogazdasági megfigyelő központ jöjjön létre. Mindehez még szükség van arra, hogy egy olyan roadmap-el, egy olyan útitervel rendelkezzük, amely lehetővé teszi azt, hogy a kezdeményezést megerősítsük. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Nenikos Fuhereldosznak adom meg a szót. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την συγκήτρια γιατί είναι θέμα που σχετίζεται... Köszönöm szépen. Olyan kérdésről van szó, amiről már korábban is beszéltünk, amikor az ipari politikákról beszéltünk, hiszen itt tényleg meg kell változtatni az irányt, el kell hagynunk az, a régi ipart, azokat, amit, amit ismertünk az elmúlt évtizedekben, és hogy újfajta ipar felé kell tekintenünk, amely immáron új nyers anyagokra támaszkodik, és amely nagyon fontos lett a régiók számára. A megújuló energiaforrások nagyon fontos szerepet az be, és követnünk kell ezt a fajta politik, e, ipari politikát fenntartható módon, azért, hogy a csapdákat elkerülhessük. Hogyha nem végezzük a megfelelő munkát, akkor nem fogunk sem erre se eljutni. A múltban is voltak már próbálkozások, amelyek nem igazán voltak sikeresek. Tehát meg kell vizsgál... a jövőbe kell tekintenünk, és el kell kerülnünk a különböző csapdákat azáltal, hogy rosszul kezeljük a, az erőforrásokat. És természetesen nagyon fontos kihatásai vannak ennek az élelmiszer előállításra is. Úgy gondolom, hogy a biogazdaság kapcsán meg kell vizsgálnunk a fogyasztási mintákat is, ezzel kapcsolatban is tanulmányra van szükség. Környezetvédelmi, szociális, gazdasági célközöket is el kívánunk elérni, ezáltal elérhetjük ezeket a célokat. és azt is biztosíthatjuk, hogy a regionális hatóságokat be lehessen vonni ebbe a fajta munkába, tehát a megújuló források kifejlesztésébe. A biogazdaság nagyon fontos lehet a regionális fejlesztés kapcsán, és klasztereket hoztunk létre, stratégiai klasztereket hoztunk létre a régiókban, és így már dolgozhatunk azokon az előnyökön, amiket a regiók élvezhetnek, például a tudás, nyersanyag, stb. Hogy egy példát adjak, nagyon sok területen nincsen természetes gáz, nincs földgáz, ezt be kell hozniuk. Más területeken az erdőgazdálkodást úgy tudják végrehajtani, hogy megfelelő legyen a mezőgazdálkodás, és tehát terményeket tudnak előállítani. Természetesen párbeszédet kell folytatni európai szinten. A teljes stratégiát még nem hozták létre, a biogazdasággal kapcsolatban, de mindenképpen már létezik a tudás a különböző területeken, különböző régiókban. Ha megnézzük például a bor gazdálkodást, a, a különböző területeken a sör előállítást, akkor azt láthatjuk, hogy sokat tettek, amik olyan, sok olyan dolgot tettek, amit fel tudnánk használni. Tehát használjuk ki azt a tudományos ismeretet, amely már létezik a biogazdaság szempontjából. Van még egy pozitív dolog. Ezáltal be lehetne vonni a KKV-kat is, és természetesen a gazdasági modell is változik, tehát most már nem a nehéz iparra helyezzük a hangsúlyt, a nagy ágakra, a nagy vállalatokra, hanem inkább a kisebb iparágakat hangsúlyozzuk, amelyek sokkal inkább alkalmasabbak erre a fajta zöld gazdaságra, erre a fajta bio gazda, gazdaságra. Ezek a változások nagyon fontosak ahhoz, hogy ezeket a továbbiakban is el lehessen élni. Ehhez pénzügyi eszközökre is szükség van, mint például az ERDF, vagy a kohéziós alap, vagy a halászati alap, ezt is fejleszteni kell, és jobban ki kell használni, azért, hogy támogatni lehessen a biogazdaságot. Végezetül pedig hadd beszéljek egy veszélyről is, amelyet szeretnénk az adat nevében kiemelni. És most a genetikailag módosított szervezetekről beszélek. Óvatosnak kell lennünk, és biztosítani kell azt, hogy megvédjük a biodiverzitási aspektusokat is. Lesznek természetesen más problémáink is, amelyek ehhez kötődnek, és ez olyan dolog, amire valóban ügyelnünk kell. Köszönöm. Leszek. Děkuji za slovo, paní. Vlászak úr parancsoljon. Köszönöm. A bio alapú gazdaság rendkívül fontos az Európai Unió számára, mert ez ugye védi a nem megújuló energiaforrásokat, és lehetőséget nyújt a megújulók felhasználására. Biogazdaság stratégiát dolgozott ki a bizottság, amely a megfigyelő központra is utal, amely ebben az évben jön majd létre, és akkor ez a megfigyelő központ lesz majd felelős azért, hogy nézze a megújuló energiaforrások felhasználását, illetve a biogazdaság stratégiájának alakulását. A 27 tagállamból mindössze 5-nek, Finnországnak, Dániának, Németországnak, Írországnak és Hollandiának van biogazdasági stratégiája. Tehát minden tagállamban szükség lenne erre, és utána meg is kellene egymással osztani az információt, hogy láthassuk, hogy a többi tagállam mit tesz, hogy tanuljunk egymástól, hogy tudjunk koordinálni. Aztán, ami a megfigyelőközpontot illeti, ennek ugye költségvetés kell, meg munkatársak kellenek. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy a bizottság honnan fogja majd finanszírozni ezt, és hogy fog ez működni. Köszönöm szépen. Nem kaptam nevet a bizottság részéről, kérdezném, hogy van-e itt valaki. Igen, a hölgy, tessék. Akkor kérném, hogy mutatkozzon be, és utána válaszoljon a kérdésre. Szilvia Niemand vagyok a DG Research-től, a Kutatási Főigazgatóságtól. Attól a főigazgatóságtól, illetve attól az igazgatóságtól jöttem, amely a biogazdaságra vonatkozó közleményért felelős. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, illetve az előadónak, hogy elkészítették ezt a remek véleményt a stratégia kapcsán. Szeretnék visszatérni néhány pontra, amit az árnyék jelentéstevők vetettek fel. A bizottság természetesen tisztában van azzal, hogy a biogazdasági stratégia és politika sikere igazából a régiókon múlik, tehát hogy ezek regionális és helyi szinten hogyan valósulnak meg. Éppen ezért megpróbálunk nagyon komoly együttműködést megvalósítani a regionális szereplőkkel. Nagyon örültünk annak, hogy a Régiók Bizottsága az elmúlt év végén véleményt készített a biogazdasági stratégiáról, és ebben is hangsúlyozták a helyi és regionális végrehajtás fontosságát. Természetesen mi is felismertük azt, hogy a strukturális alapok, a 20-20, a KÁP és a közös halászati politika között szinergiákat kell kiépíteni. Ezzel mi is tisztában vagyunk. A Smart Specialization Guide-ban a Digi régió például megpróbálja felkészíteni a helyi hatóságokat arra, hogy megfelelőképpen tudják kezelni a különböző beruházásokat, azokat, amik elindultak, és azokat, amelyek a jövőben indulnak majd el, hogy a biogazdaságot is figyelembe vegyék. Természetesen végezetül minden a tagállamok kezében van. De azért reméljük, hogy az ajánlásainkat figyelembe fogják venni a tagállamok. Ezen túl szeretnék még egy aspektust hangsúlyozni, ez pedig a fogyasztók tájékoztatása a biogazdasági aspektusokról. Sokat beszélünk arról, hogy egyfajta általános műveltséggel kell, hogy rendelkezzenek az európai polgárok, hogy milyen képzést, milyen szakképzést kell, hogy kapjanak annak érdekében, hogy figyeljenek a biogazdaságra, és hogy megfelelő munkahelyeket kaphassanak a biogazdaságban. Az információ átadása a fogyasztók irányába nagyon fontos, hogy a fogyasztók maguk is fenntartható választást tudjanak megvalósítani azzal, hogy mondjuk biotermékeket vásárolnak. Egy PPP felállítása a bio alapú gazdaság és a biotermékek tekintetében alkalmas arra, hogy megvalósítson egy regionális, helyi, nemzeti szintek közötti, illetve szektorok közötti együttműködést ami a nemzeti biogazdasági stratégiák kidolgozását illeti, való igaz, hogy vannak olyan tagállamok, akik előrébb járnak, mint mások. Ugyanakkor megpróbáljuk azt is ösztönözni, hogy regionális szintű biogazdasági stratégiák jöhessenek létre. Fontos ugyanis, hogy a lehető legtöbb aspektust figyelembe tudjuk venni. Az EU biogazdasági megfigyelő központjával kapcsolatban, ami ugye nem sokára elindul, azt tudom elmondani, hogy nagyon fontos, hogy ez a megfigyelő központ monitorozza a biogazdaság hatását, illetve hogy segítsen előkészíteni a nemzeti és regionális biogazdasági stratégiákat. A megfigyelő központ, a közös kutatóközpont a GRC alatt működik majd, és nagyon jó eredményeket várunk ettől a megfigyelő központtól úgyhogy reméljük, hogy mindez segíteni fog a biogazdasági stratégia végrehajtásában. Köszönöm szépen. Nilsson úr, nagyon sokat hallottunk arról, hogy a PPP-knek meg kell valósulniuk, ez természetesen fontos, de azért azt is el kellene mondani, hogy mennyire fontos a biogazdaság és a szociális gazdaság közötti kapcsolat. Hiszen ez arról szól, hogy az emberek összegyűlnek és közösen próbálják megoldani a problémákat, úgyhogy ezt a kapcsolatot is valahol meg kellene jelentetnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rika, szeretnél ezt hozzászólni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Mindenek előtt köszönetet mondanék valamennyi kollégának, akik egészen kiváló észrevételeket tettek. Remélem, hogy mindez majd konkrét módosító formába öntető, vagy esetleg más formában, mint ahogy az többször elhangzott már a javaslatokban. Itt valóban alapvető kérdésekről beszélünk, ezeket rögzítenünk kell pontosan a javaslatunkban majd. egy sor olyan anyag létezik, amelynek a fejlesztése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megalapozzák a biogazdaságot. Éppen ezért erre eh, a fejlesztésre mindenképpen nagy hangsúlyt kell helyeznünk, kulcsfontosságú dologról van szó, mindenképpen a jelentésemben, illetve a javaslatomban majd ezt részletezni fogom. Most engedjék meg, hogy ne reagáljak pontonként a különböző hozzászólásokra, mindannyian ugyanakkor észleltem, hogy nagyon bölcs javaslatokat tettek a véleménnyel kapcsolatosan, és így folytatjuk majd tovább ennek a fényében a munkát. Köszönöm szépen a módosítók benyújtási határideje március 22 déli 12 óra. És akkor lépjünk is tovább. A hatos napi rendi pont következik, Oldri vlasák előzetes politikai tervezés és hosszú távú trendek, a kapacitásépítés költségvetési kihatásai vlasák úr parancsolja. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! Egyértelmű az, hogy a hosszú távú tervezés a következményekkel hogy járjon a költségvetés számára is. A szubszidiaritás szempontjából egyértelmű az, hogy a hosszú távú szociálgazdasági tervezés az Európai Unió politikái kapcsán bizonyos fajta hatással jár a különböző hatóságokra, nemzeti, helyi és regionális szinten is. A kapacitás kiépítése, a modernizáció elengedhetetlenné teszi azt, hogy eszközöket szabadítsunk fel. Ezeket az eszközöket a kapacitás kiépítésére kell felhasználni, pedig az ESZA, mint pedig az ERFA esetében. Olyan területekről van szó, amelyek nagyon érzékenyek, például szó lehet itt a csalás leküzdéséről, a politika kifejlesztésének modernizációjáról is szó lehet, vagy a hatóságok elektronizálására is sor kerülhet. Tehát arra kell törekednünk, hogy egy több éves keretet hozzunk létre, hosszú távú gondolkodásra van szükség. Egy kicsit lemaradásban vagyunk itt, és a véleménytervezetemben én azt javaslom, hogy nagyobb legyen a koordináció a költségvetés kapcsán az EU, illetve a tagállamok között. Amikor a politikákról van szó, a különböző politikai területekről van szó, például a kohéziós politikákról, akkor egyre inkább függőbbé válunk a hosszú távú tendenciáktól, előrejelzésektől. Ezért nagyon fontos az, hogy anyagot gyűjtsünk ezen a területen. Például a 2030-as Európa Stratégia, amit egyfajta agytrözt hozott létre, ezen kívül van a globális tendenciák 2030-ig, ezt az Európai Unió biztonságpolitikai kutatóintézete hozta létre. Az ilyenfajta tanulmányokra van szükség annak érdekében, hogy a hosszú távú tendenciákat értelmezni tudjuk. A véleménytervezetemben azt szeretném, hogyha nagyobb lenne az együttműködés minden érintett között, minden intézmény szinten, annak érdekében, hogy a hosszávú tendenciákat valóban fel lehessen mérni, és ehhez az Európai Unió minden intézményétől munkatársakra van szükség, illetve be kell vonni a régió bizottságának szakértőit, és ez nagyon fontos, mert ennek mindennek hatása van közvetlen módon a régiókra. Ennyit szerettem ha lemondani, és várom a véleményüket. Elnök, François Alfonzi, az egyik jelentéstevők részéről. Oui, Madame Président. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon izgalmas kérdéskörről van szó, többek között a kohéziós alap tekintetében, de gondolok az eszára is, a az egyszerűsítés nagyon fontos, és azt hiszem, hogy elébe kell mennünk a dolgoknak, mégpedig úgy, hogy hosszú távon végig gondoljuk a dolgokat, milyen programozás készüljön, az integrált programok hogyan legyenek kialakítva. Szóval ezekre kell koncentrálnunk. Ugyanakkor szinte azt mondanám, hogy kár, hogy az uniónak a szintjén nem szoktunk ahhoz, ahhoz, hogy ilyen módon elébe menjünk a fejleményeknek, és ilyen módon ö, mederbe tereljük a gondolkodást, és bevonjuk valamennyi szereplőt, érintettet, azért, hogy ezáltal egyrészt megdispeljük a regionális igényeket, másrészt pedig a kellő szakértelmet is behozzuk a gondolkodásba, és ne forduljon elő az, hogy nem rendelkezünk kellő szakértelemmel, tanulmányjal, háttértanulmányjal. Úgyhogy én elégedett vagyok ezt tudom mondani. A kohéziós alappal kapcsolatosan még néhány észrevétel talán hasznos lehet, csak ennyit mondanék. Lambert. Köszönöm szépen, Lambert Fanisztarolja a szó, tessék. Köszönöm szépen. Valóban egy kicsit nehéz még azt is megfogni, hogy egyáltalán miről is szól ez a téma, mit foglal magába és mit nem. Az természetesen egyértelmű, hogy a költségvetési kihatásokat minden esetben vizsgálni kell, hiszen mindenhol elég szegény az eklézia. Úgyhogy a kapacitásépítésnek, mint minden másnak, a költségvetési kihatásait részletesen meg kell néznünk, méghozzá minden szinten, és meg kell néznünk, hogy mindenhol meglegyenek a megfelelően képzett szakértők, akik valóban képesek arra, hogy előmozdítsák ezeket a kérdéseket. ugyanis sajnos nagyon sok nyomás nehezedik mindenkire, hogy a költségvetési vonzatokat csökkentse, és hát igen, a kapacitásépítés elég nehéz költségvetési megszorításokkal karöltve. A hatos pont különösen fontos ebben a tekintetben, a szövegben, ugyanis a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell venni, vannak bizonyos dolgok, amelyek hatékonyabbak nemzeti szinten, mint európai szinten. Hát nem kell újjal mutogatni, nem kell senkit bűnbaknak kinevezni, hanem egyszerűen meg kell nézni, hogy a strukturális reformok, amelyek elindultak különböző területeken, hatékonyak voltak-e vagy sem. Spanyolországnak igenis segítségre van szüksége, nagyon komoly kapacitásépítésre van szüksége, de hát ehhez egy nagy lélegzetvétel kell Spanyolországnak, hogy mindenbe belekezdjen, hogy létrejöjjenek a munkahelyek, hogy utána meg is tudják védeni ezeket a munkahelyeket, tehát hogy a garanciák is meglegyenek arra, hogy aki talál munkát, megtarthassa a munkáját. Egyszerűen így nem lehet élni, hogy évek telhetnek el úgy, hogy valaki nem kap munkát, és nem kap semmilyen segítséget. Úgyhogy a jelenleg működő stratégiák kritikus felülvizsgálata szintén nagyon fontos, és erről a megfelelő politikai vitát is le kell folytatni. Tehát ezek azok a kérdések, amelyekre valóban koncentrálnunk kell. Hogyha megnézzük azokat az eszközöket, amelyek már a kezünkben vannak, akkor látható, hogy melyek azok a pozitívumok, amiket már most kihasználhatunk. Természetesen az egész kérdés most már jobban értem, és azt hiszem, hogy egyetértek Vlasak úrral, és jó irányba haladunk. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a szakbizottsági tagok közül nem kért más szót. A Barroso kabinettől van itt egy képviselőnk az Európai Bizottság részéről, úgyhogy megadom neki a szót, amennyiben szeretné. Köszönöm szépen, Graham kollégám fog majd hozzászólni, és az ESPASZ projektet be fogja mutatni. Köszönöm, akkor Graham kepteni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a szakbizottsági tagoknak, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy mondhatok néhány szót erről a projektről. Ez egy kapacitásépítési elem, ami rendkívül innovatív jellegű kezdeményezés, és ezt most próbáljuk az intézményekkel együtt megvalósítani és tető alá hozni. Tehát a világ nagyon gyorsan változik, úgyhogy nekünk is gyorsan kell a stratégiai megközelítésünket változtatni, hiszen hosszú távon próbálunk előre gondolkodni, mint ahogy ezt itt a szakbizottságban is többen elmondták és a különböző problémákra mondjuk Washingtonban, Delhiben és Pekingben nem ugyanazok a megoldások, mint nálunk. Nekünk európai szintű politikai elemzésre van szükségünk, ez az ESPAS projekt, ez 2010-2011-ben indult el először. Itt a kapacitás megerősítése volt a cél, és az, hogy az európai politika csinálókat, intézményeket összehozzuk. Tehát azokat, akiknek megvan a megfelelő tudásuk, megvan a megfelelő elemzési képességük. Ezt a kísérleti projektet 2012. márciusában zártuk le egy egy dokumentummal, amely azt vizsgálta, hogy hogyan fog kinézni a világ 2030-ban. Ez volt tehát az a jelentés, amely lezárta ezt a projektet, és ebben megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy mi történik akkor, hogyha még policentrikusabbá válik a világ, hogyan tudjuk a megfelelő és rendelkezésre álló forrásainkat kihasználni. Ennek a projektnek az előrehaladása lehetővé, tetté, hogy lehetővé tette, hogy az ESPASZ átlépjen a következő fázisba, és ez már a 2012-es költségvetést is kijelölte. Ez a 2012-2013-as évre vonatkozik, és három klasztert fed le. Az első a gazdaság, a második a társadalmi átalakulások, a harmadik pedig a nemzetközi kormányzás és erőviszonyok. Megpróbáljuk a kulcsfontosságú tendenciákat kimutatni, és azt, hogy ezek milyen hatással lesznek az Európai Unióra ami az idő keretet illeti, ez a 2013-as évre vonatkozik. Ezen kívül megpróbáljuk beazonosítani azokat a politikai kihívásokat, amelyek majd a 2014-2015-ös periódusban várnak ránk. Ez tehát egy intézményközi csoport, ez rendkívül innovatív jellegű kezdeményezés így, és olyan horizontális, több területet átfedő kérdéseket próbálunk megvalósítani, amelyek a társadalomra, a gazdaságra, illetve a kormányzási kérdésekre is kiterjednek. Ez a három tanulmány az idei év szeptemberére készül el, és akkor fogjuk majd ezeket megvalósítani, és ezután pedig ennek a nemzetközi együttműködésnek három munkacsoportja is létrejön, amelyek az ESPASZon belül működnek, a tanács, a bizottság és a parlament, illetve a külügyi szolgálat kollégáinak résztvételével. Ami az elemzési alapot adja ehhez a munkához, az az ESPASZOS Steering Group, illetve az a záró jelentés, amely megmutatja azokat a legfontosabb tendenciákat, amiket az imént említett három jelentés foglalt össze. Így az európai politikákat megpróbáljuk majd segíteni, tanácsokkal ellátni a 2014-2019-es időszakra is, természetesen azutára is. Reméljük, hogy a komoly intézményi változtatások előtt még el tudunk majd készülni ezzel a munkával. Remélem, hogy ezzel nagyjából betekintést nyerhettek itt a kollégák az ESPAS-ba, és uh, az előadó és az árnyékjelentéstevők is elmondták, hogy ami az ESPAS-szal történik, az igazából egy konkrét válasz, egy konkrét kérdésre, tehát egy konkrét megoldási lehetőség egy konkrét problémára. És uh, erre igazából nem nagyon volt példa ilyen szoros együttműködésben a három intézmény között. Az intézmények inkább figyelik egymást, és most viszont egy új kreatív jellegű megoldás jött létre, amely a három intézményt és a külügyi szolgálatot összefogja. Reméljük, hogy ez hatékonyan működik majd a jövőben is. Még meg kell néznünk, hogy ezt hogyan tudjuk valami állandóbb jellegű együttműködésé összeolvasztani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék feltenni egy kérdést az ajánlások végrehajtásával kapcsolatban. Egyelőre még nem döntötték el, hogy ez az egész eljárás hogyan megy majd tovább, és hogyan vonja maga után a gyakorlati végrehajtást? Azt is szeretném megkérdezni, hogy mit várnak el a parlamenttől, hogy a parlament hogyan tud becsatlakozni, illetve az egyéb intézmények hogyan tudnak majd becsatlakozni ebbe a csoportba. Tehát a csoport keresi majd meg a parlamentet, vagy a különböző ágazati főigazgatóságokkal kell együttműködnünk. Laskót kérdezem, hogy hogyan lesz ez. Nos, eh, ahogy a kollégám is elmondta, ez az egyetlen intézményközi projekt, amely jelenleg is folyik. Ez azt jelenti, hogy az irányító bizottság, amely a projekteket kezeli, az a tanács, a parlament, a külső szolgálatok, illetve a bizottság képviselőből áll. Az Európai Bizottság részéről a, a témavezető felel e, itt. Az év végéig kell előkészíteni egy ajánlást, a végső ajánlást pedig 2014-re fogják elkészíteni. Tehát az Európai Parlament jelenleg a munkacsoport is szinten avatkozik be. Három munkacsoport van a gazdasággal, a szociális, illetve az irányítással kapcsolatban. Én a gazdasági munkacsoport elnöke vagyok, és az Európai Parlamenti képviselők aktívan részt vesznek, akár csak a többi intézmény képviselői. Ez az első fázis, a második fázis az irányító testület. Létrehoznak egy jelentést, amit az intézmények megküldenek 2014 végén. Tehát azok az ajánlások, amiket majd tesznek a parlament szakbizottságai, azt majd a parlament képviselői, a bizottság képviselői figyelembe veszik majd a munkacsoportokban, és elolvastam ezt a tervezetét, és ezt teljes mértékben illeszkedik ahhoz, amit az Európai Bizottság is javasolni kívánna az elkövetkező évekre. Elnök, köszönöm szépen. El kell mondjam azt, hogy nagyon ébernek kell lennünk. Kérem, hogy kétszer gondold azt meg, hogy mit szeretnénk majd látni. A teljes eljárás működésbe lépésekor, hiszen a a regionális politikához és politika óriási befektetési eszköz, ezt nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Remélem, hogy mindez, amit hallhattunk, segít majd abban, hogy véglesítsük a jelentést. Nincsen semmi más megjegyzés kérdés. Megkérdezem azért Olgit arról, hogy kíván-e bármit mondani. Nem hiszem. Köszönöm szépen az információt az Európai Bizottság részéről. Úgy gondolom, hogy kapcsolatban maradunk, majd még tárgyalunk, hogy bizonyos változtatásokat eszközöljünk a jelentésemen. És úgy gondolom, hogy a Költségvetési Szabadság is foglalkozik ezzel. Köszönöm szépen, egyelőre ennyi. Elnök, köszönöm szépen. Nem igazán tudjuk még azt, hogy mikor lesz majd az illetékes szabadságban a szavazás, de a módosítónak, módosítók benyújtásának határideje március 22-e, 12 óra, áprilisban lesz a szavazás az illetékes szabizottságban, tehát májusban fogunk erről majd szavazni, tehát erről mindenképpen e, gondolnunk kell, de ahogy mondtam, március 22-e 12 óra a módosító benyújtásának határideje, ezt a napi pontot le is zárjuk. Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy elfáradt ide, és e, Sean itt van, egy kicsit még időnk is maradt, ez jó jel, és letérünk Sean jelentésére. Kék növekedés. A címe a fenntartható növekedés előmozdás az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi politikáiban. Sean, ha készen állsz erre, igen, készen állok, köszönöm szépen, elnök asszony, mindig megelőzi önmagát szinte. Tehát meg az üzletető számomra az, hogy véleményt fogalmazhattam meg a szabadság számára erről a saját kezemes jelentésről, mert úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság jelentése, amire ez, amin ez alapul, az nagyon fontos területét illeti az igazi növekedésnek és munkahelyteremtésnek, illetve fenntarthatóságnak az Európai Unión belül, hogyha mindehhez megszer, megteremtjük az infrastruktúrát, és ez nagy kihívás, hiszen a tengerről van szó másodszorban. Jogi bizonyosságot kell létrehoznunk, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy mit szeretnénk befektetni ezen a területen, hiszen óriási növekedési potenciálok rejlenek, Ez itt tengeri területekről van szó, természetesen erőforrásokról, ami azt jelenti, hogy ezek nagyon releváns dolgok a szabadságunk számára. A tengeri területekkel kapcsolatban fejlesztési kérdések is felmerülnek, és ezért kell támogatni ezeket a javaslatokat. Úgy gondolom, hogy a hatékony erőforrás kezelésre kell koncentrálni, e, ezt kell e, biztosítani annak érdekében, hogy a stratégiáknak valódi hatása legyen a növekedésre. A véleménytervezetemben felszóltok arra, hogy az energiákat használjuk ki az EU e, részéről annak érdekében, hogy a tengeri klasztereket lehessen elősegíteni. A tagállami kezdeményezések már léteznek, és eh, az írországi informár programot is kiemelték. Az informár eh, program egy közös eh, program a geológiai és írgeológiai intézettel, és 2500 kilométernyi területet fed le ez a program és egyfajta integrált térképeket is létrehoznak, amelyen feltérképezik a teljes tenger feneket. Ezen kívül ösztönöznünk kell a megfelelő jogi keret létrehozását is, amelyel a fenntartható gazdasági fejlődés lehet elősegíteni a tengeri területen. Nagyon gyakran azt láthatjuk, és gyakran láttam ezt én is sajnos, hogy bizonyos vállalkozásokra kihat, mint ez, azért, mert a politikák egymással konfliktusban állnak, ez nagy probléma, ez össze, ez zavart okozhat, és akadályozza a növekedés és a munkahelyteremtést ezeken a területeken. Tehát ezt a szűk keretszmetszetet meg kell szüntetni, és a különböző testületek munkáját ötvözni kell annak érdekében, hogy mindenki tudja azt, hogy mi a célkötőzés, és meg tudja könnyíteni azt, hogy ez valóságá válhasson. mert másképp nagyon nehéz kihasználni rendelkezésre álló lehetőségeket. Tehát egyetemű, gyakorlatias megoldásokra van szükség, és ezekről konzultálni kell a szerepelőkkel is, mert így létre, tényleg ki lehet használni a tenger potenciáját. Néhány területet hadd említsek a tengeri fejlesztéssel kapcsolatban, például a energiaforrás, erről nagyon gyakran beszélnek, vannak más lehetőségek is a széllel, a ö, árapály ö, ö, kihasználásával, és gazdaságilag fenntarthat autó használatára van szükség ezeknek a technikáknak. Támogatni kell a kísérleti projekteket, amelyek már most is folynak, és természetesen a hálózat összekapcsolásra, az átadási kapacitásra is koncentrálni kell, mert különben nincs értelme annak, hogy legyen tengerparti szélerőmű, vagy bármilyen másfajta erőmű a tenger mentén. Ezek nagy befektetések, viszont mindenképpen meg kell adani a jogi bizonytalanságot, és egyfajta bizonyosságra van szükség, hogy azok, akik szeretnének befektetni, azok tényleg be tudjanak fektetni, hiszen erre nagyon is szükség van ezen a területen, mert ez óriási lehetőséget rejt Európa számára, és kevésbé lennénk függőek a energiabehozataltól, tehát egy óriási lehetőség ez, amelyet valóban ki kell aknázni. Számos kerekasztal beszélgetésen vettem részt az Európai Parlamentben, ahol a tenger menti gázzal kitermeléssel is foglalkoztak, illetve azt is láthattuk, hogy nap mint nap újabb technológia áll rendelkezésre, és szerintem nem szabad ezt elvetnünk, hiszen ha megnézzük a, szá- a legtöbb becslést, akkor azt láthatjuk, hogy óriási potenciálok rejlenek ebben, nálunk Kirországban is, de más területeken is, hiszen itt olyan gázterületekről van szó, amelyeket nem aknáztak ki, és ezáltal is Európából szállíthatnánk a gáz, nem pedig bármilyen fajta külső területről Európán kívül. A legtöbb vállalkozás 90%-a kis és középvállalkozása az akvakultúrágazatban. Tehát ismételten az akvakultúra területén is foglalkozni kell az agályokkal. Tudom például a Írországban van egy nagy akvakultúra farm, amelyek ellenzik mindezt, meg kell nézni az aggájaikat, ezekkel foglalkozni kell, és még egyszer a jogi bizonyosságra kell helyezni a hangsúlyt, mert különböző konfliktusok vannak, érdekkonfliktusok vannak, és ezáltal bizonyos jó projektek nem tudnak létrejönni. Tehát ismételten Tudományos alapú érvekre van szükség, hogy ezen érvekkel szemben felléphessünk, hiszen az akvakultúra és nagyon fontos a közös hal, halásztőpolitika kapcsán is. a, a tengeri biotechnológia ugyancsak egy nagyon fontos terület, itt is számos lehetőség van, energiakihívások, stb. És természetesen a gyógyszerek kifejlesztése, kozmetikumok kifejlesztése is ide tartozik. Tehát óriási potenciálok rejlenek itt. Kiemelték már számos kerekasztal beszélgetésen ezt az Európai Parlamentben is. Tehát nagyon érdekes az, hogy mi zajlik itt ez Európa többi részére is vonatkozik, hiszen nem mindenhol gondoltak meg ezekre a lehetőségekre. És a legutolsó pontként a legegyértelműbb pont a turizmus ösztönzése. A tengeri területeken óriási lehetőség rejlik itt is, minden évben láthatom ezt, évről évre hazánkban és Írországban is a vízisportok, a tevékenységek egyre fontosabbá válnak, és ehhez az infrastruktúrát ki kell fejleszteni, ez óriási lehetőséget rejt. például a, a kikötők kifejezése szempontjából, és ezáltal is új munkahelyeket lehet létrehozni, a tengeri potenciált ki, kell, ki lehet aknázni, és segíteni lehet abban, hogy Európát sokkal versenyképesebbé tegyük, és biztosítani lehet azt, hogy a nehézségeket le lehessen küzdeni, és hogy növekedés és munkateremtést érjünk el. Szerintem óriási potenciálok rejlenek itt, és nagyon fontos az, hogy a bizottság javaslatát támogassuk, az Európai Parlamentnek támogatnia kell ezt, és az erőforrásokat is biztosítani kell ehhez, hogy létrejöjjön a nagyon is szükséges infrastruktúra és jogi biztonság, és ezáltal létrejöhetnek a befektetések is, és ki lehet aknázni ezt a fantasztikus potenciált. Tehát a kék növekedés az új növekedés. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Sean. Patrice Tiroliani a szó. Madame la Présidente, chers collègues. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek Ebben a jelentésben azt hiszem nagyon releváns módon láthatjuk azt, hogy mennyire elismerést érdemel a kezdeményezés, illetve a kék növekedés. A közlemény tökéletesen bemutatja azt, hogy mennyire aktuális gazdaságilag végig gondolni azt, hogy milyen módon tudjuk kiaknázni a tengeri környezetet, és e tekintetben valóban nagyon fontos kiemelni azt is, hogy milyen tevékenységet végeztünk mi magunk is az integrált tengerügyi politika kialakításánál. Hagy jelezem azt is, hogy ugyanakkor nem értem azt, hogy az Európai Bizottság javaslata miért lenne sokkal alkalmasabb, mint a mi jelentésünk ezen kérdésnek a kezelésére. De persze ez egy másik kérdéskör már. Ezt leszögezvén szeretném jelezni azt, hogy minden említett tevékenység externalitással is bír. Nagyon negatív, tovább gyűrűző hatással többek között a környezetvédelem tekintetében. Szinte pikáns az, hogy milyen kihatásokat észlelünk akkor, amikor a fenntarthatóság és a gazdasági növekedés szempontjait nézzük. Ugyanis a turizmus, illetve a tengeri ásványkincseknek a kárszenvedése nem csekély. Gyakorlatilag nagyon sokszor úgy kell ezt végig gondolnunk, hogy hogyan lehet minden erőforrásnak a párhuzamos tovább élését biztosítani. Az integrált tengerügyi politikának egy ilyenfajta konzisztenciának kell eleget, tekinte, eleget tennie, akkor, amikor kék növekedésről beszélünk. De sajnálatos az, hogy a tervezett fellépéseknek a fenntartható jellegére nem kerül kellően hangsúly ezen jelentésben ezen közleményben. Az integrált ö, ö, fejlődés tekintetében ö, a harmadik országok is érintettek, márpedig a tengeri övezet nagyon gyakran határokat jelent a harmadik országok számára, és a árucsere forgalomnak is a kivált kiemelt területe. Éppen ezért a zöld, illetve a kék növekedésnek a hatását kellően kell végig gondolnunk olyan szempontból is, hogy milyen összkihatása lesz globális szempontból. Gyakorlatilag azt tudom sajnálni, hogy alul becsüli az unióra gyakorolt hatását a bizottság ezen javaslatnak. Nos, azt is leszögezem, hogy a javasolt szöveg anyag kitér arra is, hogy a tagállamok hogyan léphetnek fel operatív szempontból, mit is látunk azt, hogy a nem kellő hangsúlyan szerepelnek azok a régiók, amelyek érintettek itt ezen szempontok alapján. Az a, az Európai Parlament által kiválasztott kísérleti projekt, amelyet ismertünk, szintén kékebbé kellene, hogy válik, jegyezném meg még továbbá. Az Európai Bizottságban mit is látunk? Azt, hogy az ultraperiférikus régiók, illetve a különböző országok és tengeren túli területek itt nem kapnak kellő hangsúlyt, már pedig általában véve azt látjuk, hogy ezen, inzul, ezen sziget övezetek mindenféle előnyt kellene ugyanúgy élvezzenek, mint egyéb régiók a világban. Azaz a konzisztenciát szeretném aláhúzni, az uniós módszernek a hangsúlyozását szeretném szintén itt kiemelni. Mindezt nem lehet mellőzni, nem lehet szétválasztani az egyéb költségvetési kérdésektől. Ha pedig mindez csak írott malaszt lenne, akkor az nagyon sajnálatos lenne. Köszönöm. Köszönöm a szót. Én is úgy gondolom, hogy Rendkívül fontos, hogy ezeket a stratégiákat megvitassuk, hiszen nagyon komoly forrásokról beszélünk. Amikor a kék forrásokról beszélünk, akkor ebben nagyon sok mindent bele kell érteni, magukat, a tengereket, óceánokat, és ezeket a forrásokat is figyelembe kell venni, a lehető legjobban ki kell használni, ugyanakkor fenntartható módon kell ezeket felhasználni. Ne feledjük el, hogy a kék gazdaság mennyire fontos, milyen nagy mértékben járul hozzá a gazdasági fejlődéshez, a munkahelyteremtéshez. És mindenképpen hangsúlyoznám a tengeri források védelmét. Védenünk kell a biodiverzitást a tengeri területeken, és arra is oda kell figyelnünk, hogy nehogy hanyatlásnak induljanak, elfelejtődjenek ezek a tengeri területek. Az infrastruktúrákat tehát továbbra is megfelelő szinten kell tartani, és azt is mindannyian tudjuk, hogy ezeken a tengeri területeken a környezetszennyezés milyen komoly problémákat okoz vagy okozhat. Meg kell találnunk a tengeri területek számára a legmegfelelőbb és legfenntarthatóbb politikákat, és itt természetesen tengermedence stratégiákra is gondolok. Az európai politikákat, amelyek kapcsolatban állnak a tengerekkel, mindenképpen közösen kell figyelembe vennünk, és a klasztereknek kiemelkedően fontos szerepet kell játszaniuk. Nem csak pénzügyi szempontból, hanem a tengeri élőhelyek védelmének szempontjából és a biológiai sokszínűség megóvásának szempontjából is. Nagyon fontos lenne az is, hogy a különböző szereplők itt az európai intézményeken belül összefogjanak, és különböző szinteken megvitassák ezeket a problémákat, és itt nem csak kormány szintű vitákról beszélek. Mi is nagyon szívesen elindíthatnánk egy ilyen vitát, vagy részt vehetnénk egy ilyen vitában itt a szakbizottságon belül. Ezek a tengermedencék sok esetben több tagállamhoz tartoznak, és az ilyen stratégiáknál különösen fontos a tagállamok közötti együttműködés. Tehát itt nagyon sokszor határokat is átlépünk, amikor egy-egy tengermedence stratégiát kidolgozunk, ezért a határokon átnyúló együttműködés nagyon fontos megfelelő képzést kellene biztosítani, hogy a rendelkezésünkre álló tudást, know-how-t a lehető legjobban ki tudjuk használni. Az érintett régiókat, tagállamokat hatékonyan össze kell fogni, hiszen csak így tudunk megfelelni a jövőbeli kihívásoknak. A munkahelyteremtés szempontjából is fontosak a tengerek, kék munkahelyeket, zöld munkahelyeket teremthetünk így, és az is nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő kapcsolattartás a tengermedence stratégiákon belül az ipari szféra, illetve a kutatás és az akadémiai világ között. Sokkal integráltabb megközelítést kellene alkalmazni, és uh, így tudnánk biztosítani, hogy a zöld politikáknak és az erre vonatkozó irányvonalaknak is megfelelünk. A parti szakaszok védelmét tudnám itt uh, kiemelni. vagy pedig a klímaváltozás elleni harcot. Mindezeket az irányvonalakat be kell vonni a tengermedence stratégiák kidolgozásába. Sokkal fenntartható politikákat kell megvalósítani, mind gazdasági, mind pedig környezeti szempontból megvalósíthatóságra és fenntarthatóságra kell törekednünk. Meg kell néznünk a különböző finanszírozási lehetőségeket, hogy egyéni befektetőket, joint venture-öket, milyen befektetési lehetőségeket kívánunk előnyben részesíteni. Természetesen rendkívül összetett a helyzet, ezért fontos, hogy meglegyenek az olyan integrált partszakasz stratégiák, vagy tengermedence stratégiák, amelyek tényleg integrált regionális fejlesztést képesek megvalósítani. Hogyha megnézzük az Európai Unió part szakaszait, akkor láthatunk sok nagyon rossz példát, ahol a helyzet konkrét vizsgálata nélkül indítottak el stratégiákat, és ez sok esetben a tengeri élővilágok romlásához vezetett. Az én országomban a tengeri területek, illetve a partszakaszok 25%-at fenyegeti konkrét veszély. Bizonyos esetekben megfelelő környezeti vizsgálat nélkül indítottak el olyan stratégiákat, amelyeknek a versenyképesség növelése volt ugyan a céljuk, ami nemes cél, csak hogy nem vizsgálták meg sem a környezetre, sem a helyi lakókra váró következményeket, és ezek a következmények sok esetben rendkívül negatívak voltak. Sokkal fenntarthatóbb kezelésre van szükség a tengerparti területek esetében, és a környezeti aspektusoknál a CO2 csökkentést, illetve a környezetszennyezés megállítását szeretném kiemelni. Az emissziót csökkenteni kell, a CO2 emissziót csökkenteni kell, és a környezetszennyezés egyéb módjait is meg kell állítanunk. Ezen kívül meg kell néznünk, hogy a felhasznált energiaforrások közül azok kerüljenek kiválasztásra, amelyek kevéssé környezetszennyezőek. Aztán itt van még a hulladékkezelés is. Nézzük csak meg a hulladékkezelést a különböző kikötőkben. Nézzük meg a hulladékszállító hajókat. Hogyha megnézzük a 2020-as stratégiát, akkor ebben azt látjuk, mint célkitűzés, hogy a helyi vállalatok, a civil szervezetek részvételével közösen kevésbé szennyező hajók alkalmazására kellene törekedni. Ezen kívül a hatékonyságot is növelni kellene, tehát hogy kevesebb ökológiai hatással járjanak ezek a hajók. Görögországban nagyon komoly pénzügyi nehézségekkel kell szembenéznünk, és egy ilyen kontextusban nehéz megtalálni az ilyen jellegű beruházásokra a pénzt. Mindez pedig nagyon fontos lenne legalábbis a regionális fejlesztés szempontjából. És felhívnám a figyelmet a szigeti területekre is, mert a szigeteket még inkább érintik ezek a problémák. Nézzük tehát meg, hogy milyen hajók közlekedhetnek az Európai Unió vizein, és hogy a jövőben a hajógyártást hogyan lehetne zöldé tenni. Ha jól tudom, akkor a Balti-tengeri régióban létrejött egy hálózat, amely a hajózás zöldítésére vonatkozik, de sajnos ez nem jellemző egyelőre még minden Európai Uniós tengeri területre. A parti területeknek és a szigeteknek össze kellene fogniuk a különböző régiókban, hogy megfelelő hálózatokat építsenek ki, és ezeknek a hálózatoknak a segítségével elő tudják mozdítani a megújuló energiaforrások felhasználását. Ha jól tudom, akkor kísérleti tanulmányok már elindultak ebben a témakörben, meg kellene néznünk, hogy mi az, ami már működik, illetve melyek azok az intelligens hálózatok, amelyek már létrejöttek. A halászat és a turizmus szintén nagyon fontos. Nem olyan rég a plenáris ülésen téma volt egy új stratégia közös halászati politika keretein belül, és mindez nagyon fontos a kék növekedés szempontjából. Ezen kívül szó esett a plenáris ülésen az új innovatív jellegű halászati technikákról is. Ami fontos lenne az az, hogy a továbbiakban is ösztönözni tudjuk ezeket az újító jellegű és innovatív halászati technikákat, amelyek segítséget nyújthatnak a környezetvédelemben, illetve a partszakaszok védelmében is. Külön oda kell figyelnünk a periférikus, izolált területekre, mert ezeken az Európai Uniós területeken különösen nehéz a munkahelyteremtést megvalósítani. Ez volt az a néhány kulcsfontosságú terület, amit mindenképpen hangsúlyoznunk kell ebben a témakörben. A tengerügyi és halászati alap leginkább két cselekvésre kell, hogy felhasználásra kerüljön. Ez a halászatban az új munkahelyek megteremtése, illetve az új típusú munkahelyek létrehozása. És végezetül még néhány szót szeretnénk szólni a turizmusról is. Sok parti területnek nagyon fontos bevételi forrása az idegenforgalom. meg kell néznünk, hogy milyen jellegű turizmusról van szó, mennyi bevétel származik ebből a turizmusból, és hogy ez a turizmus zöld turizmus, vagyis fenntartató é vagy sem. Természetesen fontos, hogy jövedelmező legyen az idegenforgalmi ágazat, de elképzelhető, hogy minél hamarabb át kellene térnünk egy olyan fajta fenntartató és zöld idegenforgalomra, amely lehet, hogy talán az első időben kevésbé jövedelmező, de fenntartható. Rengeteg potenciál rejlik az ökoturizmusban, a turizmus és a halászat összekapcsolásában, a vízisportokhoz kapcsolódó turizmusban. Tehát nagyon sok olyan új fajta vagy új jellegű idegenforgalmi ágazat van, amit ki lehetne használni és ez, ezek általában nem tömegturizmust valósítanak meg, tehát valószínűleg nem terhelnék meg túlzottan a helyi lakosságot és a környezetet. Köszönöm szépen, François Alfonzi kap szót. Rövid leszek, elnök úr. Elnök asszony. Az első dolog, Úgy nem, hogy össze kellene kapcsolni a makroökonomiai stratégiával ezt a kérdést. Legyen az a makroökonomiai stratégia már létező, vagy jövőbeni. Továbbá úgy vélem, hogy nagyon fontos aláhúzni azt is, mennyire hasznos lenne a kék növekedés szempontjából is, és az üvegházhatású gázok elleni felépésben is azt, hogy a tenger mennyire hasznos lehet az Atlanti övezetben, illetve a mediterrán övezetben kihasználni a tenger által kínált lehetőségeket. Ez lenne a javaslatom, azt hiszem ez kiegészítheti a jelentéstervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az annyik jelentéstevőnk nevében szeretnék néhány megjegyzést tenni ehhez a véleménytervezethez. Először is az árnyékjelentéstevőnk üdvözöl, üdvözli a jelentéskészítő vélemény tervezetét, és nagyon elégedett a tervezette. Úgy véli, hogy a tenger és a tengerpart gazdasági fejlődést eredményezhet, és 5 millió munkahelyet teremthet, és 5 milliárd nyi bevételt jelenthet tehát óriási potenciállal állunk itt szemben, és ezért megfelelő befektetésre van szükség. Az energia területén nagyon nagy szükség van arra, hogy az offshore energiát, illetve az árapály energiát kihasználjuk. Ezáltal hozzájárulhatunk ahhoz, hogy elérjük az EU megújuló energiaforrás célkitűzését, illetve kevesebb földterületet kell felhasználni. Ezen kívül ki kell fejleszteni a kék növekedés kezdeményezést, és főként a turizmust ezen a területen. Ez plusz beköve, be, be, bevételt jelentene a parti közösségek számára, de a legkülsőbb területek számára ez az a szektor, amely a gazdasági növekedést hajtja. Többet kell tenni azért, hogy megfelelő infrastruktúrát kapjanak ezek a területek, például a kikötői infrastruktúrát, azáltal kell ezt elérni, hogy állami, illetve magánpénzeket vonzunk ide. Ezáltal fent a munkahelyek is elérhetők, elérhetőek lesznek, Köszönöm még egyszer a jelentéskészítőnek, és szerintem az árnyék tevén módostok, is be fog majd nyújtani. Elnök, hát ez Zimmersz eh, úr itt van, az illetékes bizottsági főigazgatóság részéről? Igen, tessék önél szó. Igen, annyit szeretnék elmondani, nagyon röviden, hogy köszönjük a jelentéskészítőnek, illetve a szakbizottságnak a pozitív eh, megjegyzéseket a kék növekedés stratégiával kapcsolatban nem is lehet mindenre válaszolni, hiszen nagyon különböző aspektusok merültek fel a kék gazdasággal kapcsolatban. A jelentés készítő többször hangsúlyozta, hogy potenciálok vannak itt. Mi tényleg nem akarjuk a teljes tengeri gazdas- gazdaság területet lefedni, de szeretnénk kiemelni azokat a területeket, ahol konkrét intézkedéseket lehet tenni és ahol tényleg növekedési potenciálok rejlenek jövő szempontjából, és ahol a munkahelyeket lehet teremteni, és ahol fenntartható fejlődés érhető el. Egyetetek minden, amit elhangzott. A regionális politikák szempontjában megpróbáljuk ezt eh, átforgatni az új regionális és tudási alapok programozásába, és ezt eh, kutatással együtt kell megtenni, illetve az innováció támogatásával, illetve a Horizon 2020 utolsó megjegyzésen van egy specifikus pont a jogi bizonyossággal kapcsolatban. Bizonyára tudják, az Európai Bizottság az elmúlt héten elfogadta a javaslatait a tengeri térségi tervezésre vonatkozólag, és remélhetőleg ezt a társ alkotó majd úgy tekinti, mint a jogi biztonság létrehozását a vállalatok számára. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Elnök, köszönöm szépen, Sean. Utolsó szóként még. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenképpen örülök annak, amit a különböző képviselők elmondtak, és amit a bizottság is elmondott, szerintem mindenki egyetértett abban, hogy óriási potenciálok lennek itt, amelyekkel gondosan kell bánnunk, meg kell felelő infrastruktúrát kell biztosítani, és természetesen tudatában kell lennünk annak, hogy ennek mi hatása van a környezetre. Az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy lassanként, lépésenként kell eljárni, és olyan dolgokkal kell foglalkozni, ami a lehető legjobb megterülést jelenti, és a nehezebb kérésekkel majd ezt kell foglalkozni. Számos képviselő is rámutatott arra, hogy hol vannak ezek a területek. A turizmus lehetne a legkönnyebb terület, ahol előre juthatnánk, a többi területen pedig majd később, és örültem annak, hogy a képviselők rámutattak arra, hogy mennyire fontos az, hogy az energiapotenciált kiaknázzunk a tenger szempontjából. És így saját energiaforrásra rendelkezhetnénk itt Európában, és nem kellene azt behozni Európán kívülről. Nagyon izgalmas ebben a szakaszban mindez, és amit a bizottság elmondott, Nagyon fontos a jogi biztonság, az Horizon 2020 szakottás és fejlesztés szempontjából ez is rendkívül jelentős, és örömmel hallottam ezt. Folytassuk tehát ezt. Az elkövetkező években ez nagyon fontosabb válik. Elnök, köszönöm szépen. Van egy döntés, amit meg kell hoznunk, ez pedig a módosítók határideje. Március 22-ét javasolnám 12 órakor, ez lenne a módosító benyújtásának határideje. Ezzel le is a mai ülésünket, és eh, kérnék mindenkit, eh, hogy a koordinátorokon kívül mindenki hagyja el a termet, mert most a koordinátori ülés következik. Tehát kérem, legyenek olyan kedvesek, és hagyják el a termet, amilyen gyorsan csak lehet, hogy megkezdhessük azonnal a koordinátori ülésünket. Köszönöm.